Uh, good morning, good afternoon everybody. Mindenkinek szép napot kívánok. Az volt a tervem, hogy direkt kések, és akkor érkezem meg, amikor már mindenki itt van, de úgy tűnik, hogy még mindig elég kevesen vagyunk. Mm, komolyra fordítva a szót, Sulcának úrral találkoztam, ezért késtem szeretném elfogadtatni a napi rendet. Van egy változtatás, ezt javasolnám. Oldrich már itt van. Oldrich Vlasák úr, aki a bizottság javaslatát illetően a jelentéstevő mi szerint hogyan lehet az alapokat jobban felszívni a tagállamokban, amelyek válságot szenvednek. Tehát ezt a jelentést illetően ezt beszéljük meg ma első napi rendi pontként, és ne holnap 9 órakor. Ennek az oka, hogy Vlasák úrnak holnap reggel Prágában kell lennie. Aztán a hatos hetes pontokat holnap délelőtt beszéljük meg a szavazás előtt, 10.30 előtt. Már minden jelentést előtt informáltunk erről, majd meglátjuk, hogy hogyan mennek a dolgok, de Vlasák úrnak a jelentése most kerül sorra, és webstreameljük a, ezt az ülést, és nyilvánvaló, hogy az időbeosztás az csak jelzésértékű. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy 12 nyelvre kaphatnak tolmácsolást, és akkor ezzel a napi rendet a napi rendet elfogadottnak nyilvánítom, hogyha nincs ellenvetés, de Marie Teres Sanchez mi szeretne hozzászólni. Igen, én a territoriális együttműködésnek az előadója vagyok. Ez ma lett volna napirenden, de holnap én nem leszek itt a ülés elején, úgyhogy találhatunk valami megoldást, mert holnap a reggel során nagyon fontos találkám van a bizottsággal. Válasz 10.30, 10.30-kor, jó? Igen. De hát nyilvánvalóan minden attól függ, hogy hogy haladnak a dolgok. Ha itt lesz, akkor meglátja, hogy ezt is megbeszélhetjük-e ma. Válasz. A hatos hetes pont a szavazás előtt vagy után lesz napi rendem? Válasz. A szavazás előtt. És akkor nem tud ide érni, ugye? Nem, én 10 óra 30-kor érkezem. és én azt hittem, hogy ma délután beszéljük meg ezt a jelentést. Elnök, nagyon sajnálom ezt a dolgot, de megpróbálhatjuk ma fölvenni a napi rendre. Talán Bostinár úrral egyeztethetne, hogy hajlandó-e önnel elcserélni a napi rendi pontját. Időközben pedig Ha kialakul a vita menetrendje, akkor kiderül az ütemterv. Tehát most a kettes napi rendi pont következik, az elnök közleményei. Hogy mondjam el? hogy a koordinátorok döntéseit csak holnap kaphatják meg, tehát hármas napi rendi pont következik. Ez pedig nem más, mint az eredeti napirendnek a kilences pontja, úgyhogy Oldrich Flassáknak megadnám a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Megkérném a kollégákat, hogy vegyék fel a fülhallgatójukat, mert csehül fogom folytatni, elnök. Oldrich nem szeretné, ha előbb a bizottságot hallgatnánk meg, és segíteni a munkánkat. Úgyhogy megkérnénk a bizottságot, hogy vegye át a szót először, és utána következik a jelentéstevő. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy hozzászólhatunk a javaslatot illetően. Örülök, hogy megint itt lehetek a reggiben. Két évvel ezelőtt jártam utoljára itt, és akkor azt mondtam, hogy alig várom, hogy visszajöjjek ez a nap ma érkezett el. Ez a struktúrás alapokra vonatkozó rendeletnek a módosítása. Május 21-én fogadta el a bizottság ezt, tehát nem régen. Ez válasz a pénzügyi válságra, és szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy bevezettük az úgynevezett topping upot, a kiegészítő finanszírozást. Az első, amiről szeretnék beszámolni, hogy ez a topping up a 10%-ot érje el. A második pontban pedig szeretnék beszámolni a jelenlegi rendeletről, és Szlovákia és Románia helyzetéről. Mind a két résznek az a lényege, hogy szeretnénk segíteni a tagállamokat, hogy a strukturális alapokat felszívhassák. De majd visszatérek a részletekre. Hogy kezdjek azzal, hogy a topapról beszélek, a kiegészítő finanszírozásról. Ahogy azt tudják, ez lehetővé teszi a programországoknak, három ilyen ország létezik jelenleg, ezek pedig Görögország, Ciprus is kérte ezt nemrég, és most még Portugál és Írország van benne az év végéig. Tehát hármat mondtam, de hát Ciprus negyedikként nemrég csatlakozott, és kérték, hogy rájuk is vonatkozzon a top-up. Ennek van egy végső időpontja, az idén év végén lezárul, és jó lenne, hogyha a top-up eljárás december után nem folytatódhatna. Ez lehetővé teszi, hogy a program országok korábban kapjanak kifizetéseket, hagy hangsúlyozzam például, hogy Görögország számára ez azt is jelenteni, hogy a nemzeti költségvetésből egy milliárd euróval csökkentenénk a társfinanszírozási hozzájárulást. Hogy megismételjem, és ez a jelenleg tárgyalt szabályokkal összhangban van, tehát kötöttünk egy egyességes, mi szerint a top-up megjelenik a következő finanszírozási időszakban is. Ez nagyon fontos, hogy ennek nem lesz egy végső időpontja, nem vettük be a jogszabályba, ennek az a célja, hogy az új rendelet való összekötést azt <clears throat> simán folytassuk le. Tehát a programozási időszak végéig folyik majd a tovább. Most az N plusz 3-as szabályról szeretnék beszámolni. Ez nagyon fontos, a több éves pénzügyi kerethez csatlakozik. A több éves pénzügyi keretnek vannak erre nézve kitételei. Először is, amikor a tagállamok juttatásairól beszélünk a kohéziós politikában, van egy úgynevezett fordított biztonsági háló. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok a jelenlegi finanszírozási periódushoz képest 110%-nál többet nem kaphatnak, illetve külön kitételt képez Románia és Szlovákia. A több éves pénzügyi keret <clears throat> februárban a 87-es pontjában azt mondja, hogy a bizottság Romániának és Szlovákiának gyakorlati megoldásokat dolgoz ki, hogy a kötelezettség vállalásaikat hogyan csökkenthetik. Együttműködtünk a két tagállammal a bizottság részéről. Működési és technikai megoldásokat keresztünk, hogy az N plusz 3-as kötelezett vállalási kockázatokat hogyan csökkenthetjük, de Románia esetében még így is nagyon magas maradt ez a szint. Tehát mi egy módosított javasoltunk a jelenlegi strukturális alapokra vonatkozó rendelethez. Amikor a javasolt változtatásokat elemeztük, akkor azt láttuk, hogy az a legegyszerűbb megoldás, hogyha az N plusz 3-at kiterjesztjük a 2011 2013-as időszakra is, sőt 2014-ig. Ez azt jelenti, hogy a 2012-es időszakot meghosszabbítjuk egy évvel, ez 2013, és az N plusz 3-as szabály szerint még három év hozzáadódik. Tehát ennyi időt kapnak még ezek a tagállamok, hogy a gyakorlatban alkalmazzák a rendeleteket. Tehát a két tagállam esetében biztosak vagyunk abban, hogy ez a javaslat csökkenti majd az N plusz 3-as kockázatokat. Aztán az időzítést illetően tudom persze, hogy a jogalkotás csomagról még tárgyal a parlament és a tanács, de hagyj hívjam föl a figyelmüket arra, hogy amikor bevezettük Romániára és Szlovákiára vonatkozóan a kritériumokat, akkor utaltunk arra, hogy a következő generációs rendelettel mi fog történni. Mi feltételezzük jelenleg most azt, hogy a jövőbeni rendeletet a jelenlegi rendelet módosítása után rögtön elfogadjuk, még az év vége előtt. Tehát először a módosítást fogadjuk el, és utána az év végéig magát a közös rendeletet, hiszen ez visszavonná az 1083-as tanácsi rendeletet. Ez valamikor ősz és tél táján történne meg. Ezt szerettem volna megemlíteni, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen technikai kérdésre, amit szeretnének feltenni. Köszönöm. Köszönöm. Csak egy dolgot említenék még. Februárban döntöttünk. Azokat a politikai döntéseket meg kell valósítanunk, de az általános rendeletről még nem döntöttünk. Csak ezt szeretem mondani. Oldrich, akkor átadom a szót. In Czech language. Köszönöm szépen. Mostantól pedig akkor csehül szeretnék beszélni. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy tájékoztatást adjak erről a pontról itt a parlamentben. Holnap egy nagy konferencia kerül megtartásra a kohéziós politika különböző aspektusairól, és a bevezetőben Hallottunk számos konkrét tényt, és nincsenek fenntartásaim azzal kapcsolatban, amit hallottunk. Csak szeretnék valamit hozzátenni, ami az időkorlátokat teszi. A strukturális alapok oly módon kerültek kialakításra, hogy segítsék az egyedi tagállamokat abban, hogy kikerveredjenek a nehéz helyzetükből, és meg tudják újítani az infrastruktúrájukat. A fő célja a struktúrás alapoknak az volt, hogy a válságból segítse, kisegítse a tagállamokat és növekedési pályára állítsa őket. Európa jelenleg bajban van, és lépéseket tesz az átalakulás irányába. Nem ad kellő figyelmet arra, hogy ezeket az alapokat megfelelően használják fel, illetve felhasználják. A legnagyobb probléma Románia, Bulgária esetében van, kicsit Cseh ököztársaságban, Dániának és Szlovákiának is vannak problémái, nem tudják kellően felvenni ezeket az alapokat tehát nem csak az új tagállamokról ö, beszélünk, amikor e problémát érintjük. Megfelelő megoldást kellene találni erre a problémára. Az egyik probléma megoldása lehet az, hogy a, ez a top-up. Ezzel növelni lehetne 10%-kal a ö, megfelelési rátát. Ez egy olyan mechanizmus, ami nagyon jó azon tagállamoknak, amelyeknek nincs annyi pénzük, hogy a kofinanszírozást vállalják az egyes projektek esetében. Tehát nincsen ellenvetésem e tekintetben nem akarok külön megnevezni tagállamokat, erről már volt szó korábban olyan intézkedésről van szó, ami jónak bizonyult, és az Európai Bizottság szeretné ezt kiterjeszteni az elkövetkezendő időszakra. Annak érdekében, hogy legyen egy bizonyos kontinuitás. Nem minden ö, tagállam kerül be ebbe a makroökonomiai ö, felzárkózási programba, azok nem fogják tudni élvezni ennek az előnyeit tehát ez egy elvi álláspont, amit az Európai Parlament mindig is képviselt. Vannak bizonyos kivételek, és ezért most a második részét szeretném megvitatni, vagy megemlíteni az intézkedésnek. Úgy gondolom, hogy vannak tehát nem rendszerszerű elem az, hogy valamennyi tagállam, amelyik az N plusz 3 szabálynak alá van vetve, 2012-ben volt, azok pedig az N plusz 2-es szabály alá tartoznak. Szlovákia és Románia kivételt kapott, ők alkalmazhatják az N plusz 3-as szabályt az egész időszakra én személy szerint úgy gondolom, hogy nem csak ez hiba, hanem más, nem csak ezek a tagállamok, hanem más tagállamoknak is az a célja, hogy a lehető legjobb projekteket válogassák ki megvalósításra. Éppen ezért a szabályoknak az egymás mellett élése tehát a 2012 13-as eh, nehezebbé teszi az alapoknak a lehívását. Másik ehhez kapcsolódó eh, elem, hogy bizonytalan a eh, több éves pénzügyi keret tárgyalásának a kimenetele késésben van, csúszás van. Tehát az N plusz 2-nek a kiterjesztése az N plusz 3-ra valamennyi tagállam esetében, az segítene abban, hogy a 2014-től 20-ig menő időszakra ez a probléma megoldódjon. A jelenlegi problémás helyzetet, hát ami több európai tagállamban is van, többeket például súlyos árvizek sújtottak, és ki lehetne bővíteni, ki lehetne terjeszteni azt a szabályt, amit 2011-ben és 2012-ben alkalmaztunk, és ez a szabály, ez kiterjeszthető lenne az N plusz 3-ra. Ennek van még egy eleme. A bizottság az N plusz 3-as időszakot arra fogja felhasználni, hogy 2014 2017-től 2020-ig valamennyi állam esetében ezt alkalmazza. Akkor miért ne lehetne ezt már most 2011-re és 2012-re is kiterjeszteni? Ez az én személyes véleményem. Úgy gondolom, hogy az önök közreműködésével képesek lehetnénk találni egy olyan megoldást, ami végül is valamennyi tagállamnak hasznos lenne. És valamennyi tagállam valamennyi alapból le tudna hívni. Tehát ez nem növelné meg a finanszírozást, mert a finanszírozás benne van a programban, hanem a pénzeknek a teljes körű felhasználásához vezetne ez. Elnök, jelenleg nincsenek a frakciók részéről árnyék jelentés tevőknek nincsenek a listámon. Úgyhogy most kérdezném a szocialistáknak az árnyék jelentése, jelentője itt van, akkor... Madam Chair, I wonder if EPP... Elnök asszony, nem tudom, nem a néppártnak kellene először szólnia, vagy nincsen árnyék jelentés tevőjük? Tudom, hogy Dajcs úr mindenképpen ide fog jönni, de miután vállalkozás van a napirenden, most honnan tudná az, hogy hát egyszerűen ez derültékből villámcsapásként jött. Szeretnék hozzátenni valamit. Komoly kétségeim vannak, a néppártnak komoly kétségei vannak azt illetően, hogy ez a technikai kiigazítás ebben a szakaszban lehetővé teszi-e, hogy úgy bővítsük a hatályt, ahogy akarjuk a jövőre. Nagyon gyakorlatiasnak is jónak tűnik, de valójában, ahogy a bizottság hozzászólásából értettem, ez egy megoldást keresünk egy adott időben, és hogy úgy működjenek majd végül a dolgok, ahogy kellene. És akkor, hogyha ezt most minden országra megnyitjuk, nem ez a szándék, szerintem nem ez a törekvés. Nincsen itt az, á, nincs itt az árnyék jelentéstevőnk, de komoly kétségeim vannak, hogy ez lenne a jó. Azt nem mondhatják, hogy ha a néppárt nem szól, akkor ezzel egyetértenek. Elnök, csak engedi, emlékeztetni szeretnék, hogy a napi napirend módosításról az összes koordinátor és árnyék jelentéstevő értesítést kapott, úgyhogy Bosztináró úr remark! Köszönöm szépen, önnek, asszony. Néhány megjegyzésem lenne először is. Nyilvánvaló, hogy a bizottság javaslatát üdvözöljük. Éppen jó időben érkezett, volt időnk arra, hogy foglalkozunk a problémával, mielőtt túl késő lenne. Másodszorban az tény, hogy ezt a két országot érintette leginkább a válság, és jól kezelte a helyzetet a bizottság, és ez sok hasznot hajtott az érintett országoknak és régióknak. Az, hogy csak és csak Romániát és Szlovákiát érintette a double capping jelensége, ezt hangsúlyozni kell, mielőtt döntést hoznánk a tanács döntését illetően, vagy mielőtt felmerülne az a kérdés, hogy miért csak Románia és Szlovákia. Aztán a tanácsnak egy hosszú éjszakai tárgyalás után született egy egyöntetű, ismételem egyöntetű döntése, amelyre minden állam és kormányfő rábólintott ezt illetően. A román kormányfő államfő nem volt ott, de a tanács rábólintott erre a döntésre. Tehát tiszteletben kell ezt tartanunk. Negyed sorban. Egyértelmű, hogy vannak őszinte nyitott kérdések azt illetően, hogy miért pont ez a két ország. Én árnyék előadóként a frakcióm részéről azt mondanám, hogy a bizottság által javasolt rendelet módosítás teljes mértékben megfelel a tanács által azon az estén hozott döntésnek, és lehetővé teszi, hogy az N plusz 3-os kockázatok kisebb, kevésbé kockáztassák ennek a kért országnak a sorsát. A kötelezett kötelezettségvállalásokat illetően Romániában szinte lehetetlen lenne helyreállítani a helyzetet enélkül a módosítás nélkül. És úgy tűnik Szlovákiában is. Végül, hogy mondjak el valami mást. Amikor a bizottság módosítást javasolt, voltak előtte megbeszélések a koreperben ahol azt akarták, hogy még több tagországot vonjunk be a derogációba. Pedig ez csak Romániára és Szlovákiára vonatkozik. Aztán a bizottság minden egyes tanulmányt és értékelést figyelembe vett, gazdasági és pénzügyét, amiket az érintett tagállamoknak kellett kitölteni, hogy felmérjék, hogy a módosításnak lesznek-e pozitív hatásai. Ezt figyelembe véve én úgy gondolom, hogy ez egyetlen, de tényleg egyetlen lehetőségünk az az, hogyha a bizottságnak a javaslatát a lehető leghamarabb elfogadjuk, hogy Románia és Szlovákia esetében ezt alkalmazhassuk, és hogy megakadályozzuk azt, hogy negatív hatása legyen a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokra. Tehát én teljes mértékben támogatom a bizottság javaslatát, és szívesen működök együtt a jelentéstevővel és a tisztelt kollégákkal, hogy gyorsan lebonyolítsuk ezt az ügyet, ahogy ön is mondta, elnök asszony. Köszönjük, elnök. Köszönöm. Manescu asszony, mielőtt megadom a szót a liberálisoknak, én nagyon szeretném, hogyha a bizottság elmondaná nekünk, hogy miért vetették fel ezt az eszközt a tanácsi viták után, hiszen voltak elemzéseik, úgyhogy jó lenne hallani, hogy miért. Maneszko asszony. Köszönöm, elnök asszony. Románul fogok szólni hogy éljek annak az előnyével, hogy román nyelvi tolmácsolást is kaphatunk. Așa cum, uh, cum a spus și uh, colegul meu uh, Victor Boștinaru este... Ahogy Victor Boștinaru kollégám már mondta, nyilvánvaló, hogy Románia és Szlovákia az a két tagország, amelyeket leginkább sújtott a válság és a double capping jelensége. Az is igaz, hogy Románia és Szlovákia azok a tagállamok, akik megkérték a bizottságot arra, hogy találjon egy megoldást ennek a problémának a megoldására. Hogy a kohéziós alapokból való kötelezettségvállalásaikkal megbirkózhassanak. Így aztán én szeretném, hogyha a bizottságnak azt a javaslatát, hogy az N plusz 2 és N plusz 3-at kiterjesszék erre a két országra, támogatnák. Ez lehetővé teszi a két ország számára, hogy időt nyerjenek, és felszívják ezeket a pénzeket. Ez az intézkedés, amit elfogadott a bizottság, nagyobb rugalmasságot biztosít a két tagország számára, hogy felszívja az európai alapokat, és így jobban válasszák ki és értékeljék a stratégiai fontosságú projektjeiket. Tisztában vagyok vele, hogy a projektek többsége a versenyképességgel, a kkv támogatásával és a fiatalok számára munkahelyteremtéssel foglalkozik figyelembe véve, hogy ezek azok a projektek, amelyeket az a két tagállam támogatni akar, nagyon fontos, hogy a bizottság által javasolt megoldást a lehető leghamarabb támogassuk. Szeretnénk üdvözölni azt a tényt, hogy a tanács egyöntetlen támogatta a javaslatot, Szerintem ne vesztegessük az időt, ne kezdjük újra vitát a tanácsban. Hiszen így a két ország most rögtön megoldhatna a problémáit. Én úgy gondolom, hogy Vlasák úr is támogatja ezt. Meg kell említenünk, hogy ez nem hat ki a kötelezettségvállalásokra, olyan értelemben, hogy nem változtat a maximális szinteken. Ez egy politikai döntés egyszerűen, amelynek nagyon pozitív hatása lesz a kifizetéseket, illetően az elkövetkezendő években. Postinár úr is mondta, Fontos, hogy elfogadják ezt az intézkedést, a lehető leghamarabb, támogatom Glasakulat ebből a szempontból. Köszönöm, Zsezsina úr. Uh, ja, Köszönöm szépen, elnök asszony. Persze egyetértek azzal, hogy Szlovákia és Románia azok a tagállamok, amelyek maguk kérték, hogy az M plusz 2-ről az M plusz 3-ra válthassanak. Ha nem történt volna meg azoknak az eseményeknek a sorozata, ami a tanácsülés óta történt, akkor még mi sem támogatnánk ezt a javaslatot magunk. De mivel a tanács, ahol Románia és Szlovákia képviselői kérték ezt a változtatást, azóta a cseh köztársaságban áradások történtek. Ha az áradások nem történtek volna meg, akkor az N plusz 2 szabály szerint Cseh országnak nem lettek volna problémája finanszírozással. De említették, hogy az áradások, akiket sújtottak tagállamok, azok élhessenek a szolidaritási alappal. Én úgy gondolom, hogy ezeket az országokat másképpen is segíteni kellene. Én úgy gondolom, hogy a szlovák és a román kollégák aggódnak, hogy ez számukra nehezítheti a helyzetet és a tárgyalásokat is. De kérem, azért érezzenek már együtt kicsit velünk, hiszen a természeti katasztrófát nem tudjuk befolyásolni. Köszönöm. Köszönöm. Mm. Következő hozzászóló. Děkuji. Budu mluvit v jazyce spravodajce. E, je potrebné podotknúť, že jestli to chceme schváliť včas, aby to, bylo naozaj, e, aby to bylo skutočne platný, e, ideálne by bylo jedno čtení. Abychom se dohodli v parlamentu. Azt hiszem, hogy egy olvasatra lenne szükség itt a parlamentben. Számunkra az lenne jó, hogyha októberben történne ez, meg a plenárison, ez nagyon fontos. Két fő problémánk van, az egyik a capping a következő időszakban, hiszen eh, ezt eh, csökkentik Románia Szlovákia számára. Ezért ilyen bonyolultak a dolgok, mert az eredeti számítási formula szerint a következő programozási időszaknak az összegeit magasabbra szabják meg. Aztán Említettek a kockázatokat is, ez is nagyon fontos érv, de ami igazán fontos az az, hogy a tagállamok, a tanács és a bizottság tárgyaltak. És minden egyes ország helyzetét kielemezték. És ezek az országok élvezték a tanács, a bizottság támogatását, tehát Szlovákia is, és Románia is és lehetőségek nyílt arra, hogy az N plusz 3-as új szabályt alkalmazzák. Hogy említsem azt meg, hogy az összegek nem változnak, ez egyszerűen csak azt teszi lehetővé számunkra, hogy a legjobb minőségű projekteket valósítsuk meg. Ami pedig nagyon fontos, hogy egyöntetű döntés született a tanácsban. Ami a többi tagállamot illeti, hát ezt erről bizottságot kell megkérni. Köszönöm. Köszönöm, Nikolász Hriszoljelosz a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Valóban a válság és a politika nagyon sok problémát okozott a felszívásokban és a programok megvalósításában is. Nagyon nagy késéseket látunk. Az egyik nagy probléma az, hogy a az állami költségvetésből nem lehet társfinanszírozni a válság idején. Ez a KKV-k számára is nagyon nehéz ügy, és az állami szervek számára is. Ezen kívül nagy probléma a projekteknek a késése. Általában véve támogatjuk a változtatásokat, amiket javasolnak, de van két problémánk, ami nagyon komoly. Az első az, hogy tény az, hogy bizonyos programokat a 90%-a lehet támogatni, de mivel az összegek nem változnak, ez a végeredményben azt jelenti, hogy kevesebb számú program lesz. Tehát ugyanaz a pénz, bizonyos programok ki kell, hogy lépjenek, meg kell, hogy szüntessük ezeket, mert nem lesz elég pénz. A másik probléma az N plusz 3 szabálynak a kérdése. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a pénzt nem két évre, hanem három évre osztjuk el, tehát három év alatt kell ugyanazt a pénzt felszívni. Ez pedig azt jelenti, hogy a bevételek azokban az országokban, amelyek már válságban vannak, éves lebontásban kevesebbek lesznek. Tehát kevesebb pénzt kapnak, mert ugyanazt az összeget hárommal kell osztani, és nem kettővel. Ennek ellenére támogatjuk ezt a javaslatot, csak szeretnénk felhívni a figyelmet ezekre a problémákra. Köszönöm. Thank you. Eh, Jan Albrecht. Jan Albrecht. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy egy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, és különösen a jelentéstevő és a többiek, mert eh, nem a holdról jöttünk, hanem tagállamokat képviselünk. Vannak tagállamok, amelyeket ez érdekel ez a megoldás, vannak, amelyeket nem érdekli ez a megoldás. A legtöbbet az érdek, érdekli ezek. Tehát nem szabad úgy, mint regi szakbizottság, ítélkeznünk a különböző tagállamok között. Van, akik, amelyeknek van joguk több pénzhez, van, amelyeknek nincsen. Tehát ezért fontos, amit a bizottság mond. Ahogy én értelmeztem, most vagy van egy objektív szabályunk, amit a bizottság javasol, és Románia és Szlovákia nem véletlenül van a rendszerben, vagy pedig azt beszéljük meg, hogy ki az a, melyik az az állam, amelyik elég nagy, vagy eléggé fontos ahhoz, hogy extra pénzt kapjon tehát ez a logika, hogy Brezsina kollega mondta, például az árvíz probléma, az egy fontos dolog. Tehát számomra ez a kérdés, legalábbis ahogy eddig, amit ebből eddig megértettem, nagyon nagy befolyással lesz ez a következő MMF-re és éppen azért a biztonsági hálóra támaszkodtunk. Én legalábbis így látom a dolgokat. Tehát ha objektív információt kapunk a bizottságtól, akkor a rendszert kell fenntartanunk és megvédelmeznünk, nem pedig egyik vagy másik országot. Tehát én várom a, egyébként a bizottságnak is a ö, válaszát, miért éppen Bulgária és Románia nem véletlenül értettek egyet a tagállamok, mert egyetértettek abban, hogy hogyan számoljuk ezt. Tehát én nem szeretnék egy olyan vitában részt venni, hogy melyik ország a jobb vagy rosszabb, és melyik mit ér. Én én lengyel vagyok, és akkor én azért fogom az MFF-et megvédeni, mert Lengyelországnak jó. Hát biztos, hogy jó, de nem ilyen alapon kellene csatáznunk. Köszönöm. François Alfonzi. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakciónk támogatja ezt a fellépést. Legfeljebb azzal kapcsolatosan van fenntartásom, hogy milyen nehézségekbe ütközik az, hogy egy ilyen intézkedésnek helytaláljunk, forrásokkal alokáljunk, miközben itt van a makroökonomiai szempontra is, mert jó, ott vannak az árvizek, ez egy tény, de hát, hogy mondjam, ez egy, nem egy konjunkturális jelenség, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a gazdasági válság hogyan sújtja bizonyos országokat. E tekintetben a makroökonomiai kondicionalitás szinte fordított logikával működik, és ez normális. Tehát nem szankcióként, amely országok, amely sújtja azon országokat, amelyeket nagyon sújtanak a különböző események, hanem pont arról van szó, hogy hogyan lehet rugalmasabb szabályokkal, alkalmazott alkalmazásukban rugalmasabb szabályokkal támogatni, segíteni. Az a véleményem, hogy arra lenne szükség, hogy ne annyira adhokak legyenek a határozataink, a döntéseink, hanem rendszerbe illeszve gondoljuk végig, hogy az ilyenfajta jelenségeket hogyan orvosoljuk, hogyan tudunk majd mozgósítani EU-s forrásokat ahhoz, hogy a működést biztosítsuk az országokban, hogyan lehet mindezt automatikusába tenni, és ne véletlenszerűvé hagyjuk és ne attól függjön, hogy a tanács éppen hogyan dönt, és egyik legyen ez a nagyon-nagyon számos napirendi pontnak. Himceller. Ja, Himceller. bekam. Tegnap előtt kaptunk egy áttekintést a kifizetési kvótákról, országokra lebontva, és hát nagyon eltér a kép, ami a kifejezéseket és a felszívási kótákat illeti. És mindig ugyanazokról az országokról van szó, akik az utolsó helyen vannak a táblázatban. Amióta én itt képviselő vagyok, azóta mindig érkezik az a kérés, hogy bizonyos tagállamok számára könnyítéseket alkalmazzunk plusz szabályokkal, derogációkkal, hogy a számukra rendelkezésekre álló erőfeszítéseket feszíthessek. 2010-ben arról beszéltünk és eldöntöttük, hogy bizonyos tagállamok esetében a saját költségvetésekből eszközölt kifizetéseket, hozzájárulásokat sztornozzuk. Aztán múlt évben az elnökasszony kezdeményezésére egy kockázatmegosztási projektet iktattunk be, hogy a hosszú távú projekteket is teljes finanszírozásból, teljes EU-s finanszírozásból létrehozhassanak ezek a tagállamok. Most meg van még egy eszközünk, hogy támogassuk ezeket a tagállamokat, hogy hatékonyabban használhassák fel a rendelkezésre álló pénzeket. Kicsit szétnéztem ezekben a tagállamokban. Valahogy a gyanú felmerült bennem, hogy itt nem a pénzről van szó elsősorban, hanem nagyon sok esetben kormányzati problémáról van szó. Egyszerűen az adminisztrációs struktúrák nem épülnek ki megfelelően, nem képesek ezeket a projekteket hatékonyan lefuttatni, kormányváltások történtek, amelyek során kiosztották egymás között, ki milyen pénzeket kap. Úgyhogy az a kérdésem a bizottsághoz nagyon mellé trafáltam, vagy igazam van? Köszönöm. Uh, thank you, Ivers Godmanis. Godmanis úr. Thank you. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy két oldala van ennek a kérdésnek. Az egyik dolog nagyon világos, a kohézió segíti, hivatott segíteni azokat, akik leginkább szenvednek. Ez benne van a szerződésben. A kohézió fizikailag azt jelenti, hogy valakit von maga után, tehát az erősebb húzza a gyengébbet ez a capping kérdés, ez a jövőre is kérdés, mert eléggé világos, azok az országok, amelyek nagyok, és amelyeknek nagyon sok régiójuk vannak, és a régiók nagyon eltérőek egymástól, és az egyfőre jutó GDP az egyikben csak 70%-a az átlagnak, a másikban pedig más 90% az másképpen fogja használ, ezt érezni. És a a keppinggel a nagy országokban nem leszenek semmiféle hatása. Kisebbek, ahol egyetlen egy régió van csak, azoknak nincs ilyen lehetőségük. Tehát a capping az probléma, de nincs más, nem lehet könnyen találni más érvet, mert ez a GDP-hez kapcsolódik. Most a helyzet, hogyha más, más a helyzet, mint 2010-ben vagy 2011-ben volt. Az első döntés az az, hogy öt országot segítsünk, és ez 17 millió eurót jelent, hogy ez tegye lehetővé, hogy ezek gyorsabb kifizetésre kerüljenek a köztes idői kifizetések. Azon öt országról volt szó, amelyekben voltak problémák, a bizottságtól vagy az IMF-től vettek föl pénzeket. Itt a javaslat az nem arról szól, hogy további pénzt adjunk, hanem azt, hogy meghatá- meghosszabbítsuk azt az idő alatt, ami alatt kötelezettségvállalás még lehetséges. Itt egy elvről van szó. Én támogatom ezt a javaslatot azonoknál fogva, hogy követtem a dinamikáját a ö, lehívásoknak 2007-2008-tól minden egyes hónapban és elemeztem azt, hogy a felvételi arány miért ennyire eltérő. Beszéltem a főigazgatósággal is, és azt tudtam meg, hogy a problémák és a fő kérdés, hogy is. egyik része a számviteli probléma, volt projektekkel is probléma, és a bizottság pedig nagyon határozott, nem akarja ezeket, nem akar tovább lépni, amíg ezeket a problémákat nem oldják meg. Nagyon sok olyan ország van, ahol egyszerűen ezek a pénzek befagynak egy évre, 11 hónapra, van, ahol több mint egy évre is. Ezért az az oka, hogyha megengedjük, hogy a struktúrák meglegyenek, és több pénzt nem teszünk bele, akkor ezt támogatni tudom. A kérdés az viszont egy, nagyon egyszerű, és ugyanakkor nagyon bonyolult. A Költségvetési Bizottságban, hogyha oda elmennek, nagyon sokan azt mondják, hogy hát nekünk ebben nagyon nagy a ö, ö, a ö, szerepünk, de hát hogyan ne lenne, hogyha az új szabályok szerint is van N ö, plusz 3-as szabály. Azoknál, amelyeknek az ö, 80%-os a GDP-je, azoknak ez van. És akkor van a másoknak, amelyek jobban teljesítenek, azoknak az N plusz 2. De valójában szerintem ezzel nem változtatunk tehát valamit hozzáteszünk. De hogyha valamit hozzáteszünk, az egyik kezünkkel adunk N plusz 3-at, akkor pontosan tudja mindenki, hogy a projektek hosszú időt vesznek, épp, nehezek, és nem lehet 7 év alatt egy projektet csak azért, mert a kohéziós program azt kívánja befejezni. Tehát a DG Budgettal is együtt meg kéne nézni, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki elvileg fölveszi a pénzt, hát a ö, sebessége másképpen telik az idő Romániában, mint Németországban vagy Lettországban, és egészen más, mint amelyek jobb felvételi ö, mutatókkal rendelkeznek. De mindegyik európai ország. Nem egy ország vagyunk ugyanakkor hogyha figyelembe veszik a válságot is, akkor még rosszabb a helyzet, mert a válság különbözőképpen sújtja az egyes országokat. Nézzük meg a GDP-t. Van olyan ország, amelyiknek eh, mínusz 24 százalékot esett a GDP-je, tehát a GDP növekedés is lelassult például a Lengyelországban is. Tehát azt értem, mert matematikailag nagyon is igazságos lenne, hogy azt mondjuk, hogy minden országnak ha e, itt van a kötelezettség idő, ha nem sikerült, akkor nem kap egy fillért sem. De a valós élet egészen másképpen alakul, ezért én úgy gondolom, hogy támogatni kell ezt, mert az országok, amelyek ezt a lehetőséget megkapták, azok nem több pénzt kérnek, csak időt kérnek. A kérdés az az, hogy a bizottság hogy fogja ezt kezelni. Ön is, aki a nem tudom mennyire ismeri ezt a helyzetet, de a probléma az az, hogy rendkívül bonyolult, hogy miért ragadnak be a kifizetések. Erről nem hallottunk, hogy így éve a jelen, az önök jelentése nem lehet az országokat hibáztatni, nem lehet az, hogy eh, XY nem szabad szégyenpadra állítani, de miért nem vették fel a kifizetéseket, miért nem hívták le az összegeket, ezt senki nem elemezte. Elemezni elemezhetünk, csak nem a jó információkat. Önöknél viszont ott vannak a jó információk. Tehát jó lenne, hogy ezt az információt mi is megkapnánk, és aztán a következő képviselőknek ezt majd odaadhatnánk. Köszönöm, Cornélia Elvsz. Hát akkor én úgy fogalmaznék, hogy a két javaslatot, amit a bizottság tett, szeretném támogatni. Mindegy, hogy milyen százalékos számítások történtek, nem a számok a lényegesek, hanem a józan emberi ész. Az, hogy a topapot miért pont ez a négy ország kapja, amíg amiket említett, ezt nem kell elmagyaráznia, egyszerűen a józanész ez diktálja. A politika bizonyos mértékben néha elront dolgokat, ezt nem tudjuk természetesen teljes mértékben korrigálni, de azért hozzájárhatunk, hozzájárulhatunk a korrekcióhoz, és lehetővé tehetjük, hogy ezek az országok mentesíthessék a költségvetésüket. Tehát ez egyszerűen e, józan ész. A második pontot illetően ellátogatott hozzánk a regionális politikáért felelős román miniszter ide a szakbizottságba, és ő elmagyarázta nekünk, hogy a strukturális reformokat nyilván Romániában is létre kell hozni. Mi németek néha nem látjuk be ezeket a dolgokat, de ezekben az országokban, ahol például az áradások nagy problémákat okoztak, ezt is figyelembe kell venni, és akkor föl se sorolnám. Amit nem nagyon értek, hogy miért csak Romániáról és Szlovákiáról van szó. Nyilván, hogy más országokban is érvényes ez. Nem lenne az a józan ész parancsa, hogy más országokat is kellene támogatni, hát más nem tehetünk. I don't have any more speakers which... Köszönöm, mások már nem kértek szót. A bizottságnak adom meg a szót, de újra el tudná ismételni azt, hogy miért pont Romániát és, és Szlovákiát választotta ki a tanács, mert sokan nem voltak jelen. És mielőtt a rendeletről beszélne, más intézkedésekre is kitérni, amelyek a felszívást elősegítenék? Persze, nagyon szívesen. Szeretnék visszatérni az első kérésére, kérdésére. Már gyakran esett szó arról, hogy milyen kritériumok alapján javasoltuk ezeket az országokat. Természetesen tudjuk, hogy a felszívásról problémák vannak, de néhány kolléga már jelezte azt, hogy vannak okai, hogy miért pont ezt a több éves pénzügyi keretből származó cikket és pontot említettük azért, mert ebben a két országban volt releváns a 110%-os Keping határ. Ha megnézik a hatos preambulum bekezdést, akkor láthatják, hogy ott a capping, a felső támogatási határ megemlítésre kerül. Szerintem ez alapján tették a kollégák a javaslatot, de elemeztük azt is, hogy a kockázatokat hogyan lehetne kiegyenlíteni, ellensúlyozni ezekben az országokban. Tehát mi a több éves pénzügyi keretre hivatkozva javasoltuk ezt a két országot. Ezt eh, ebben a kontextusban kell megvizsgálni. Aztán az opciókat illetően tanulmányoztuk ezeket, a két tagállammal együtt, de más tagállamokat is bevontunk, hogy nevezzek meg néhányat. Az első a társfinanszírozási ráták. Néhány projektben még nem használjuk ki maximálisan a rátákat, tehát tanulmányoztuk azt a lehetőséget, hogy a jogilag megengedett határokig, amelyek a függelékben szerepelnek, alkalmazzuk ezt a rátát. Másik opció az újraprogramozás. Néha igen nagymértékű újraprogramozást végeztünk, ezt hagy hangsúlyozzam, és annak érdekében tettük ezt, hogy a beruházások megvalósuljanak a legfontosabb területeken, munkahelyteremtése és a gazdasági fejlesztés ösztönzésére. Például a Youth Initiative esetében újra programozást végeztünk, ez nagyon sikeres volt Szlovákiában is. Tehát az újra programozás ez lehetőség az alapok átcsoportosítására a programok között. Nem azért, hogy a költést, a pénzelköltést megkönnyítsük, hanem azért, hogy a projektek számára, amelyek számára alapvető fontosságú, hogy a gazdasági fejlődés felkurbilizzák, ezt lehetővé tegyük. Aztán a fő projektek kérdése, ezek hosszú távú programok, elő kell őket készíteni. Úgyhogy megvizsgáltuk az érintett tagállamokkal azt, hogy a projektek engedélyeztetését hogyan lehetne felgyorsítani, és az el, a kötelezettségvállalások keretében hogyan lehet ezeket finanszírozni. Aztán az adminisztrációs kapacitás. Különböző cselekvési terveket valósítottunk meg ezekben az országokban, és nagyon pontos számszerű célokat tűztünk ki, hogy milyen szerződéseket kell aláírni azért, hogy a felszívások lehetővé váljanak, és hogy a kapacitást fokozzák annak érdekében, hogy a projektek a gyakorlatban is megvalósuljanak. Tehát igenis napi szinten tartjuk a kapcsolatot a gyakorlatban, és nem csak Szlovákiával és Romániával. Hagyj mondjak néhány szót Görögországról. A Task Force nyilván a témán azért működik, hogy segítse a kormányt de amikor a válság beütött 2008-ban, akkor nem láttuk azt előre, hogy 2013-ban is itt fogunk még ülni, és erről beszélünk. Tehát a kapacitás kérdését csak úgy lehet megoldani, ha a kormányokkal szorosan együttműködünk. Ha nem, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a pénzeket nem tudják felszívni a kapacitásépítés nagyon fontos része ennek a javaslatnak. Így aztán nagyon fontos, hogy a, ezek a projektek működhessenek. Hagyjunk néhány szót az áradásokról. Azt hiszem, hogy az áradások. Eh, Pozsonyban jártam, azelőtt pedig Prágában, azelőtt pedig Németországban, tehát a közép-európai áradások nagyon komolyak az idén. A szolidaritási alapot lehet használni a károk elhárítására, mm, viszont ezek csökkenni fognak a jövőben valószínűleg, tehát együttműködünk az intézményekkel és a kormányokkal annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy a szolidaritási alaphoz hogy lehet pályázni a károk elhárítására. Másodszorban. Támogatjuk a strukturális alapok felhasználását az áradás okozta károk felszámolására. Pozsonyban például nagyon költséghatékony módszereket láttam. Például olyan gát takat építettek, amely a Dunát kordában tartotta, és hát ennek az lett az eredménye, hogy Pozsonyt nem annyira károsították az áradások, mint például Németországban a településeket. Harmadik sorban nagyon szívesen együttműködünk a tagállamokkal, hogy megvizsgáljuk, hogy az áradások milyen késéseket okoztak a projektek megvalósításában. Ezek nyilvánvaló legitim fenntartások, és hát ezért egyeztetünk a tagállamokkal, hogy a kockázatokat hogyan lehet ellensúlyozni ezen a területen. Hogy mondjak néhány szót arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a kockázatokat így. Köszönöm szépen. Olcsik, szeretnél hozzászólni? Köszönöm szépen, köszönöm, hogy szót kaptam. Köszönetet szeretnék mondani a regió főigazgatóság igazgatójának, mert ami az áradásokat illeti, igen, tisztában vagyok azzal, hogy a bizottság próbál segíteni, és a bizottság is tudja, hogy bizonyos projektek késhettek esetleg az áradások miatt. Ezt figyelembe kell vennünk nekünk is ebben a dokumentumban. De raportőrként nem akarom megkérdőjelezni Szlovákiának és Romániának a kérését, hiszen azt jóvá hagyták a tanácsban. Én nem hiszem, hogy a szakbizottságunk feladata lenne az, hogy az egyes nemzeti érdekeket védjük, pedig ennek gyakran vagyunk tanulni itt ebben a szakbizottságban. A mi feladatunk az lenne, hogy az alapelveket védjük. Úgyhogy az egyetlen ellenvetésem itt az, hogy az alapelvekről beszéljünk. Amikor a top-upról beszélünk, vagyis a 10 százalék pontról a társfinanszírozásban, akkor meg kell, hogy állapítsuk, hogy ez egy olyan eszköz, amelyet már használtunk, és nagyon sikeresen használtuk, és használni is fogjuk. Tehát szerintem ezt az elvet kell alkalmaznunk az N plusz 3 szabály esetében is. Ez a szabály is sikeresnek bizonyult, és ezt is alkalmaznunk kell a jövőben. Az elvi kérdés, hogy ezeket a feltételeket folyamatosan kell minden egyes finanszírozási periódusban alkalmazni, és nem csak bizonyos tagállamokban, hanem minden tagállamban. Ennyit szerettem volna mondani, csak még egy dolog. Van egy olyan eszköz, amit nem használunk nagyon gyakran, legalábbis a számomra elérhető statisztikák szerint, ez pedig az újra programozás eszköze, vagyis az, hogy az egyes alapokat átcsoportosítunk bizonyos programokból más programokba. Írország azt hiszem, hogy elég gyakran használta ezt a lehetőséget. Talán a kifizetések 45%-át programozták újra, ezért voltak olyan sikeresek, hogy felszívják az alapok nagy részét. Nagyon örülök, hogy a bizottság végre megvizsgálja ezt az opciót és támogatja. Végül hagyj kérjem meg önöket arra, hogy nyilvánítsanak véleményt, és hagy mondjam el azt is, hogy a jelentést július 10-ére le kellene zárnunk, és utána a módosítók határideje július 17-e. A szakbizottságunk a triológusra szeptember 23-án szavazhatnak. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Aldrich. Ez egy együttdöntéses ügy, és jogi aktusa van szükség, és a tanácsal együtt kell ezen dolgoznunk. Itten a jóváhagyás sebessége nagy mértékben függ attól, hogy a parlamentben hogyan haladnak a munkálatok különböző okok miatt, hogy ez rendelkezésre kell, hogy álljon a tagállamoknak, ezért minél, amennyire lehet igyekeznünk kell. Ezért javasolnám, hogy októberben legyen plenárison szavazás és a, nép, a rend az ezt is irányozza elő azért, hogy meglegyen a következő alkalomra, július 10-ére a javaslat, a, a tervezet. És úgy értelmeztem, hogy ebben egyet is tudunk érteni, úgy, hogy ezt a jelentéstevő javasolta. Akkor ezzel ezt a pontot szeretném lezárni, és akkor most rátérnénk a a tárgyalásokról és Konstancának a jelentéséről lenne akkor szó. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy először is beszéljünk arról, hogy mi a helyzet és mik az eredményei annak a közös rendelkezésnek és szabályozásnak, hogy külön rendelkezés legyen az alapokról. Szerintem mindenképpen jó lenne, hogyha megvitatnánk. Az időszaknak a közepén vagyunk, abban az időszakban, amikor még be lehet nyújtani módosító indítványokat, és mi, mint jelentéstevők, az árnyék jelentéstevőkkel együtt mindig nyitva állunk, és minden információt megadunk és nagyon sok kollega már magyarázatokat is adott, és tehát ez egy folyamat, egy nyílt folyamat, valamennyien megkapták már az információkat a korábbi ülések alkalmával, és most itt van előttünk egy egész lista a különböző módosítókról, hogy elértünk megállapodásokat, van, ahol még tárgyalunk, és van, ahol mandátumunk van, tehát a mandátum még teljesítésre vár. Tehát ez a cél. A cél az az, hogy megfelelő elő, előkészítsük a júliusi szavazást, és nem szabad meg, megismételni olyan dolgokat, amiket már ö, többször megbeszéltünk. Az elmúlt napokban lehetőségünk volt, ö, hogy két delegációt alkossunk és ellátogassunk különböző helyekre. Az egyik delegációban én is tagja voltam, Észak-Svédországba mentünk, és megvizsgáltuk az új partnerségi megállapodások és szerződések kérdését. De a kritikus pont az továbbra is az, hogy a régiók valóban azok, -e, amelyeknek ez fontos. Nagyon sok mindenben egyetértettünk a szövegben, ezt mindenki látja, de az a kérdés, hogy ez valójában megvalósításra kerül-e majd az adott államokban. Tehát itt nagyon fontos, hogy előre haladjunk a tárgyaló delegációval, és fontos, hogy nagyon mindent világossá tegyünk, és júliusban legyen szavazás, úgy, ahogy ezt terveztük. A tehát plenáris szavazás pedig októberben Strasbourgban. Ez nagyon fontos, azért fontos, hogy stabil eh, kerettel rendelkezzünk a hogy a 2014-es induláshoz. Ez az oka annak, amiért ilyen kitartóan és ne keményen dolgozzunk, nagyon sok trialóguson vettünk már részt, és sikerült elérnünk megállapodásokat a stratégiai kérdésekben, a területi kérdésekben, a kommunikációban, Az a tény, hogy arra számítunk, hogy holnap lesz egy újabb pszichológus, és azt reméljük, hogy sikerül megállapodnunk további blokkokban. Az egyik nagyon fontos kérdés, ami vitte, az pedig az Európai Szociális Alapnak az aránya. Talán jó lenne itt is tudnunk. Szerintem összességében egyetértünk a parlamentben abban, hogy garantálni szükséges a gyakorlatban ezt a 24%-ot, amit meg is szavaztunk célként, és ez kell, hogy legyen a szociális alapban. Ami csodálatos, hogy azon változások következtében, ami az új szabályozásban van, van lehetőség arra, hogy stabil költségvetésünk legyen, amit garantálnak a szociális alapban, és hogy elérjük ugyanakkor a célokat is, és egy több alapú megközelítés kerüljön alkalmazásra a tematikai koncentrációt figyelembe véve, úgy, hogy ezt megbeszéltük. Tehát végül is egyes országoknak az IRF-nek is felhasználásával pontosan el tudjuk érni azt, amiben maradtunk, és ami a mandátumunkban szerepel. hogyha előre tekintünk, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy mi az, ami még hátra van. Nagyon nagy a véleménykülönbség a tartalék kérdéséről. Ugye ez egy olyan nagy összeg, ami azért van ott, hogy majd később kerüljön elköltésre, és a legnagyobb alkodalom az az, hogy ez rengeteg bürokráciát generál, és az nemzetál, nemzetállamokban is nagyon sok munkát jelent, és itt utalok arra a vitára, amit az imént hor, folytattunk le, hogy ezek a pénzeknek egy része még csak elköltése sem fog kerül 7 óra. Tehát egyrészt válság van, ugyanakkor félretesszünk pénzteket, akár 2020 utáni időszakra. Ezt valahogy meg kellene oldani. Nagyon nehéz, mert a pénzügyi forrásokkal is kapcsolódik ez, amennyink van, és a küzdelem az folyik. Ugyanez van, de megállapodás van a itt valószínűleg kompromisszumokra kell majd jutnunk, Másik nagyon fontos kérdés a makrokondicionalitás. Ez, eh, a, ezzel kapcsolatban fontos elmondani, hogy mind az MFF vitában, amiről reméljük, hogy hamarosan pozitív eredményeket hoz majd, tehát a tárgyalások magas szinten folynak e percekben, Tehát nekünk is megvan a felelősségünk ebben a szakbizottságban, a társjogalkotásban, hogy itt a mandátum egyértelmű legyen. Nem tudjuk elfogadni ezt a makrokondicionalitást. Nem fogadható el ez a jelenlegi helyzetben. Már most is rendkívül sok jogszabály van, ami van a, a six-pack, a two-pack és egyebek, tehát nem szükséges most még egy e, ilyen közvetlen kapcsolatot létrehozni a regionális alapokkal. Tehát itt megtalálják a főbb dolgokat, amikről tárgyalnunk kell. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy van egy konkrét lista, és ott pontosan láthatják, hogy mi az, amivel megállapodtunk a tárgyalások során, mi az, amivel még nem foglalkoztunk, és mi az, ami olyan nehéz, hogy még csak eszmecserét sem folytattunk róla. Tehát én nyitott vagyok, és válaszolok a kérdésekre is, mert lehet, hogy már szeretnének további részleteket megismerni. Ugye most én itten elpasszoltam a labdát, önök pedig eh, képesek ezt megfogni és más irányba vinni, úgyhogy akkor felhívnám önöket, tisztelt elnök asszony, elnök. Szerintem ez a labda sosem fog leesni, de jó. Rendben, Lambert. Köszönöm szépen köszönöm ezt a kedves meghívást, hogy hozzászólhatok. Lambert, nem sok mindent akarok hozzáfűzni, mert nagyon sok mindent elmondtál. Holnap valószínűleg az utolsó trialógus kerül megrendezésre az ír soros elnökség során, és én nagyon remélem, hogy fontos lépést tehetünk előre, nem csak a szociális alapot illetően, és a struktúrás alapot illetően, hanem egyáltalán mindenféle hiányosságot illetően. És mivel a jelentés már itt van előttünk, azt láthatjuk, hogy a parlament elég sikeresen tárgyalt azokban a pontokban, amelyek számunkra fontosak. És én remélem, hogy holnap ez valósággá válik, és készen állunk arra, hogy kompromisszumos megoldást találjunk, és júliusban ez lezáruljon, azért, hogy a régióban aztán tervezési biztonságul alkothasson végre, ami alapján dolgozni lehet, és kezdődhet a stabil, biztonságos hátterű munka. Szerintem ez nagyon nagy előrelépés. 50-nél is több trialógusunk is volt a rendeletet illetően, hát akkor most már csak szülesen valami megoldás. Lenne még egy megjegyzésem, mert a kollégák már kérdezték. A különböző specifikus rendeletek természetesen az általános rendelettel összefüggnek, sőt egyértelmű, hogyan kapcsolódnak. De egy dolog biztos, hogyha a szövegek valahol nem egyeznek, akkor két esetén mindig az általános rendelet a mérvadó, és hogyha tematikai vagy bármilyen összeütközés figyelhető meg a szövegek között, akkor a szövegeket és a nyelvi verziókat még összefésüljük, és az általános rendelet az készen lesz. Tehát ne aggódjanak amiatt, hogyha vannak kis ellentmondások, amelyeket még nem sikerült feloldanunk, akkor ezek így maradnának. Természetesen a nyelvi verziókat még egyeztetni kell finomítani, úgyhogy nem kell abba a hitbe ringatnunk magunkat, hogy ezzel kapcsolatban módosítókat kellene beadni. Szerintem a múltban már átvitattuk ezeket a témákat. Nem akarok arra kitérni, hogy miről szavaztunk már, és miről nem szavaztunk még. Csak egy megjegyzést tennék még, és remélem, hogy holnap ebben is döntünk, ez pedig a társfinanszírozási rátáknak a kérdése. Egyszerűen nem értem, hogy a tagállamok miért akarnak egy ilyen bonyolult rendszert. A parlament részéről egy nagyon egyszerű javaslatot tettünk, tényleg majdnem ugyanaz, mint a tanács javaslata, úgyhogy tényleg nem értem, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy holnap még ezt letárgyalhassuk. Egyébként a jelentésben vagy az lesz benne, amit a három intézmény megállapított, általában ez egy kompromisszum, és a kompromisszumok esetében soha senki nem boldog százszázalékosan, de azért elég jó ez az egyezmény. De hogyha a tanácsban nem sikerül megegyezni, akkor a mi mandátumunk még mindig él. Tehát vagy a parlament álláspontját, vagy a kompromisszumot fogják viszont látni a szövegben. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt észben tartsák, annak érdekében, hogy tudják, hogy milyen módosítókat nyújtsanak be. Tehát vagy kompromisszumot céloznak, vagy a mandátum megerősítését. Kérem, gondoljanak bele, hogy amikor beadnak egy módosítót, ezt célozza el meg. Abból indulok ki, hogy júliusban jó eredménye zárjuk majd a szavazást, és most arra kell felkészülnünk, hogy valós eredményt kapjunk, és a kollégák ne csak itt legyenek elégedettek az eredménnyel, a vastag szavazólistákkal, hanem magukkal vihessék ezeket az eredményeket. A régiók számára ez nagyon fontos. Ha vannak esetleg konkrét kérdések, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésükre mind a ketten. Lambertel együtt, és a részletekre is szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen. Elnök. Godmani szúr már nincs itt, akkor ki fog hozzászólni? A zöldek részéről Slüter asszony? Tehát, hogyha szeretne, tessék. Semmi fontos. Már mindent elmondtak, amit szerettem volna. Ez nem a parlamenten múlott, hogy késtünk. Ezt szeretem volna még egyszer hangsúlyozni. Hihetetlen mennyiségű időt pocsékoltunk el, és egyértelmű, hogy az ír soros elnökség nagyon erős volt. De az, hogy a plenáris alatt tartottunk egy trialógust Strasbourgban a múltkor, annak az a magyarázata, hogy végre megegyezünk az alapokat illetően, és a parlament hajlott erre, és a tanács még sem fogadta el. Aztán egy hét telt el, ide jön a tanács, és azt mondja, hogy na hát legyen egy újabb trilógus, majd megegyezünk, pedig hát egyértelmű, hogy az ír soros elnökségre nagyon nagy nyomás nehezedik a tagállamok részéről, akik tervezési biztonságot szeretnének, és nem élt a tanács azzal a lehetőséggel, hogy megegyezzünk, volt éppen elég időnk. Nem tudom, most már sokszor előfordult az, hogy elhalasztottunk időpontokat annak érdekében, hogy javaslatokat tehessünk. Megint elő fog ez fordulni, most már nagyon érdekelne ez engem. Tehát nem a parlamenten múlt a késés, nem a jelentéstevőn. Egyértelmű, egy egyetlen csapaton, ez pedig nem más, mint az írsoros elnökség csapata, akik egyszerűen nem álltak készen arra, hogy tárgyaljanak velünk. Ez soha se fordult meg eddig elő. Já bych chtěl jenom eh, potvrdit to, co říkal Lambert eh, v úvodu. Azzal kapcsolatban, amit Lambert mondott a bevezetőjében, a legnagyobb probléma az mindenképpen az lesz, hogy hogyan hozzuk létre a teljesítménytartalékot valamennyi alapra, ugye 7%-ot, és utána hogyan vezessük be a makroökonomiai kondicionalitást, ami lehetővé teszi az alapok átcsoportosítását a kohéziós politikának megfelelően, és konkrét problémákat oldhassunk meg egyes országokban. Szerintem ez a kulcskérdés, és ez fontos abból a szempontból, hogy sikeresen zárulhassanak a tárgyalások. A, hogyha ez az utolsó trialóguson sikerül, akkor hát nem tudom, hogy más is szeretne beszélni a GUE részéről, ha nem, akkor nekem más nincs a listámon. Rosanom. Nem tudom, Lambert vagy Konstance szeretne reagálni a... Nem? mert egyébként befejezzük. Egy szót engedjenek meg a nagyon nehéz pillanatok voltak, és nem mindig arról volt szó, hogy nem akartunk ellenépni, hanem volt, amikor inkább kivárni kellett, és az pedig eléggé időigényes dolog. Ezzel egyet tudok érteni. Jó, de hát az, a türelem időnként kifizetődő. Konstance. Még egy utolsó mondatom lenne. Ez az utolsó mondatom ehhez a soros elnökséghez. Holnap nem azért megyek a tárgyalásra és se, hogy lezárjuk ezt a témát, hanem azért, hogy tárgyaljunk és végre jó eredményt kapjunk. Nem azért, hogy azt mondjuk, hogy na jó, ez az utolsó trilógus, mindenre rábólintunk az írelnökségnek. Nem, nem ezért megyünk el oda, úgyhogy nem nagyon vagyok optimista, hogy holnap esetleg talán az írekkel egy jó megoldást találhatunk, de azért biztos ebben nem lennék. To, to remind you that we meet on emlékezteni szeretném önöket arra, hogy 10-én szavaznunk kell, tehát remélem mindenki ott lesz júliusban. Más észrevételeim nem nagyon vannak ezzel a portfólióval kapcsolatban, úgyhogy rátérhetünk a következő jelentés tervezetre, ami Jan Olbrichtnak a jelentése. Köszönöm szépen, elnök asszony, és hogy mondjak egy rövid összegzést ami a rendelet logikájával foglalkozik a beruházási prioritások, az, ur, az ur, városi dimenziója. Először is 13 trialógust folytattunk, és néhány technikai ülésünkről is volt. Valójában megállapodásra jutottunk gyakorlatilag minden rendelkezést illetően tehát tulajdonképpen befejeztük a munkát. Vannak még hiányzó pontok, de tulajdonképpen megállapodtunk, csak a szöveg véglegesítése van még hátra. A megfogalmazás az ISF-fel felkapcsolatos, illetve a CPR-ral, mert ez befolyásolja a tematikai koncentrációt. Szükségünk van arra is, hogy egy végleges szövegünk legyen az operatív támogatásról a szigeteknek, mert ez egy nagyon robbanékony eleme volt a tárgyalásainknak. Aztán meg úgy gondoltuk, hogy a pénz a legrobbanékonyabb, de aztán kiderült, hogy a legtávolabbi régióknak nyújtott támogatás a legrobbanékonyabb. Vannak még záró tárgyalások a, jogi, a, bizottság, jogi, a bizottság jogi szolgálata és a tanács jogi szolgálata között, de tulajdonképpen az megállapodás megvan, úgyhogy már remélhetőleg semmi meglepetés nem fog bennünket érni és a jelentéstevőnek vannak még módosítói. Tehát júliusban elő fogom terjeszteni a végleges szöveget. Ami a fő pontjait illeti a megállapodásnak és a konkrét fejezeteket, a támogatás eset tekintetében emlékeztetni szeretnék arra, ami nehéz volt, de megállapodtunk a megoldásban. Először is a nagyvállalatok kérdése. Megállapodásra jutottunk, hogy a kutatás és innováció területén vannak lehetőségek, és az alacsony szénfelhasználású gazdaságra való átérésben a kkv krat kell támogatnunk. Ez volt az első elem, ami visszás volt. Sikerült a turizmust, infrastruktúrát is belevenni a szabályozásba, hogy azok is jogosultak legyenek kihagytuk az infrastruktúr beruházások tilalmát a, a fejlettebb vidékekbe. Ezt teljesen kihagytuk, mert nem találtunk semmiféle okot, hogy ez megmaradjon a következő szabályozásban. Bevezettünk egy tilalmat, és ez már fontosabb, a légikikötői infrastruktúrába, abban az esetben, hogyha ez nem környezetvédelemhez kapcsolódik. Ez fontos nem csak az IRDF-nek, hanem hanem a TNT-hez szempontjából is. Tehát lehetséges lesz reptér infrastruktúrába befektetni, de csak akkor, hogyha ez környezetvédelemmel kapcsolatos. Ami a befruházási prioritásokat illeti, eléggé meglepő dolgokat tapasztaltunk. A bizottság nem nagyon akart egyes elemeket, amik például az ekoinnováció. Mi ezt bevittük a szövegbe, és a kulturális és kreatív iparágakat. Ez benne van a preambulumban. Ott van az e-kultúra, és ezt is megmagyarázzuk, hogy mi ezt hogyan értelmezzük. Ott vannak a további lehetőségek a KKV-k beruházásainak a finanszírozására, olyan például termék és szolgáltatás fejlesztésre, az energiahatékonyság, megint csak olyan, nem csak a KKV-kban, hanem minden vállalatnál nagyon fontos, a nagyvállalatoknál is, hogy az energiahatékonysági beruházásokra igénybe lehessen venni. Ami a tematikai célokat eh, illeti, a városi mobilitást sikerült az eh, prioritások közé sorolni, illetve az alacsony kibocsátású közlekedési eszközöket. Különböző álláspontok alakultak ki a tárgyalások során az alacsony szénfelhasználású technológiája, az intelligens energiagazdálkodás, és igyekeztünk rámutatni az ökoszisztéma kérdéseire, ami kapcsolódnak a klímaváltozáshoz, és az víz és a hulladék beruházások nagyon fontosak, és abban az esetben, hogyha ez az Európai Uniós akikon túlmutat, mert ez is egy ilyen vitás kérdés volt, hogy és itten volt egy nagy vitánk az állami támogatásokról is, hogy az Európai Uniós vívmányokat meghaladóak kellenek, hogy ezek legyenek a városi környezet javítása és a városok újraélesztése kérdés is egy fontos kérdés volt. Itt nehéz problémák vannak egyes tagállamok esetében, és itten a konverzió fontos volt, hogy ez megjelenjen. Nem csak a légszennyezés, hanem a zajszennyezés kérdése is egy fontos dolog volt. Az innovatív technológiákat tartottuk fontosnak a forrás véd, sok védelme, és nem csak a vasúthálózatoknak a létesítése, hanem a vasúthálózatok rehabilitációja is nagyon fontos, mert ez is egy fontos lehetőség a zaj csökkentése a közlekedés területén, valamint az intelligens energia tárolása és továbbítása, generálása. A területi stratégiákat figyelembe véve az őshonos területek, a szociális, kulturális és pihenőszolgáltatások, rekreatív szolgáltatások. Ez azért fontos, hogy a szociális kirekesztettséget is ezzel csökkentsük, tehát a szociális befogadás irányába hasson mindez a szociális regenerálása hátrányos helyzetű közösségeknek, az is bele. A tematikus koncentráció volt az egyik legnehezebb eleme, és a végső megállapodás, amire jutottunk, és remélhetőleg ez már nem fog változni, az az, hogy négy tematikus célra koncentráltunk, 80% az EDF-nek, és a kevésbé feleteknél pedig 50%. Ez Itt eh, véleménykülönbség volt a tanács és mi közöttünk. A tanács azt mondta, hogy legalább az egyik legyen prioritás, mi azt mondtuk, hogy legalább kettő legyen eh, prioritás. A bizottság az hármat mondott eredetileg, de aztán visszavonult, és mi pedig mi védtük a bizottság álláspontját a tárgyalások során, és igyekeztünk eh, jobb koncentrációt elérni. Tehát legalább kettő lesz. Az 1, 2, 3, 4-ből legalább kettő kutatás, fejlesztés és innováció, alacsony szín gazdaság és ezek a koncentrációs százalékok energiahatékonyságot jelent, illetve szénmentes gazdaság, ez tudom, hogy nem ugyanaz, de azonos értelemben használjuk, legalább 20%-át teszi ki az IRDF-nek a fejlettebb vidékeknek, legalább 15%-ot az átmeneti helyzetű régióknak, és legalább 12-t a legkevésbé fejlett régiókba, de a kohéziós alapban a 15% lesz Tehát itt végül is derogációk vannak, és a kompenzációs mechanizmus kérdése vetődik fel, allokáció és kompenzáció valósul meg a régiók között, illetve a tagállamok között, ahhoz, hogy az egész országra alakuljanak ki az arányok. Nagyon vitatott kérdés, és nem igazán pozitívan fogadták egyes kollégák, ez pedig a NAC 2-es, a NAC 2-es szigetek ezeket mint a legkevésbé fejletteket tekintettük, mint, mint szigetek. Aztán a végén azt választottuk, hogy valamennyi szigetet védelmezzük, a tanács egyáltalán nem akarta ezt, a bizottság is ellene volt. Tehát végeredmény most az, hogy a legtöbb NAC 2-es sziget a leghátrányosabbakra lesznek, kivéve Baleárok, a Korszika ö, és az északi Szardini és az északi szigetek. Ez a négy, ez nem kerül a legkevésbé fejlettek közé, mert állítólag nem a legkevésbé fejlettek, hanem éppen, hogy a fejlettebbek közé tartoznak. Ez az a kérdés, hogy objektív intézkedéseket próbáljunk találni, és ne ö, bánjunk egyes szigetekkel jobban, mint a többivel, hanem ugye az egyfőre első GDP alapján döntsünk. És akkor vannak a phasing autos régiók, például ezek az átmeneti, például a német landereknek egy része, amelyek már most a kimenő, tehát a phasing outban vannak. Nem lesz tematikus koncentráció a legtávolabbi régiók esetében, ez is egy nagyon nehéz téma volt, és a különböző tematikus koncentrációk az északi, legkevésbé népes területekre ugyancsak derogáció van. Ami a városi dimenziókat illeti, ez ugye 5 az IRDF-nek a tagállamokban, az úgynevezett kísérleti programoknak, hogy a különböző fenntartható városi akciókra. A CPR-ban is és a partneri megállapodásban is benne van, és a tagállamoknak kell eldönteniük, hogy ezt az 5%-ot hogyan osztják fel. Városoknak, városias területekre és a szomszédaiknak van ez. Együtt készítsenek programot és döntsék el, hogy milyen ö, delegációs lehetőség van a városi területen, vagy tehát nem volt megállapodás a tanács részéről, nem akartak nagyobb részt a városokra. Más ö, delegációknak nagyon erős volt az álláspontja. Tehát itt a projekt kiválasztástól, de majd meglátjuk, hogy végül is hogyan fog ez működni. Elég érdekes. Szeretném emlékeztetni a kollégákat a korábbi időszakban, amikor mi javasoltunk a delegációt, akkor ezt nem fogadták el a szubszidiaritás miatt. Most egy következő lépést tettünk, megvan a lehetőség. Következő, a fenntartható városi fejlődés 5% nem csak az ICI-nak, a integrált területi fejlesztésre, és vannak a külön specifikus ö, ö, operatív programok, illetve hozzáférés. Ezt az 5%-ot használhatják vagy arra, hogy egy operatív programot, vagy pedig egy operatív programon belül hoznak létre egy valamit. Vagy az IT-vel élnek. A kritériumok változtak csak, és ez megfelelő még az előző rendelkezésnek. Az urbános fejlesztési platform nem létezik 300 város számára, de van egy hálózatunk. Ez nem azt jelenti, hogy platformról a network szót ö, tettük bele, hanem egyszerűen a gyakorlatban is változik. A bizottság ellenőrizte, a platform nem működött, most hálózatra álltunk át. Hagy emlékeztessek mindenkit arra, hogy a 0,2%-ot az úgynevezett innovatív cselekvésekre tartjuk fent, amit egy tendereztetés alapján döntünk el. Az innovatív cselekvésekre még mindig 330 millió euró áll rendelkezésre. Ez az egyetlen eleme ennek a szövegnek, ami egy fix összeg. Aztán fennmaradt még a teljesítményindikátorok kérdése, ez a függelékben eh, fog megjelenni, nem egy megvalósítási aktusban, ahogy ezt megszavazták, hanem delegált aktusban. Tehát függelékben lesz, nem fogjuk megváltoztatni, de delegált aktussal lehet változtatni rajta. Az indikátorok listája a tanács két éves konzultációs és felmérő munkájának az eredménye. Nem látok szükségét annak, hogy változtassunk ezen. A legfontosabb probléma a működési segély, hogy kik élvezhetnek derogációt, ezt jelenleg ezt a listát most frissítjük. Az volt a célunk, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük a peremrégióknak a helyzetét. Tehát például ne kényszerítsük őket arra, hogy külön értesítést kell gyakorolniuk, mert nagyon specifikus helyzetben vannak, és nagyon örülök annak, hogy a végső szöveg a lehető legegyszerűbb lesz. A preambulum bekezdéseket illetően. A raportőr javaslatára szerepel a kockázatmenedzsment, a Horizon 2020, a fenntartható turizmus, kultúra és nemzeti örökség, a kkv definíciója és közösségi alapú szolgáltatások. Ezt mind-mind kértük a tárgyalások során, és egyetértettünk, hogy a preambulum bekezdésbe belekerülnek ezek, most már csak a szövegezésen kell törni a fejünket. Úgyhogy láthatják, ez ugyan egy rövid rendelet, de nagyon sok része van, és el kell, hogy mondjam, hogy köszönetet szeretnék mondanék a tárgyaló csapatnak, mert nagyon rugalmasak voltak, és nagy volt a hajlamuk a kompromisszumra, még akkor is ez nehéz volt. Nyitottak voltunk, elég nagy viták voltak, úgyhogy hogyha néha-néha nem voltam túl és akkor most utólag ellené, elnézést szeretnék kérni, de hát ez a szerepem. Remélem, hogy júliusban készen leszünk. Az üzenet a régiók számára az, hogy készen állunk, és a tanácsra várunk, hogy rábólincsunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kerstin Westphal, itt van? Árnyék előadók. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egyetértek ezzel az értékeléssel, és a múltkor is volt már ülés erről, úgyhogy ezt nem ismételném meg, de én azt mondanám, hogy amit megcéloltunk, arra a mandátumunk ki is terjedt. A tárgyalásokra odamentünk egy bizonyos mandátummal, és természetesen ennek a szellemébe jártunk el. Nyilván nem lehet mindent kiszorítani belőle, amit akartunk, de szerintem nagyon fontos dolgokat értünk el. A múltkor is elmondtam már ezt természetesen, mi is egy negyedik célt szerettünk volna látni, de hát ez része a tárgyalásoknak, és hogyha ők azt mondják a tárgyalásokon, a csapatban, hogy ez nem megy, akkor arról van szó, hogy a legtöbb régióban vagy nagyon sok régióban elfogadható lesz ez, hogy a negyedik cél még nem valósult meg. Aztán a vállalkozások támogatását illetően nekünk nagyon fontos volt, hogy ne csak a KKV-kat, hanem a nagy cégeket is támogassuk. Örülök neki, hogy végre a városok is betették a lábukat az ajtóba, nyilvánvalóan ez része az alkudozásnak, nem mindent kaphatunk meg, amit akarunk, de már <clears throat> megtörtént az első lépés. Sport, kultúra, az osztrák kolléganő beszámolt arról, hogy ennek eredményeképpen milyen sok munkahelyet teremtettek Ausztriában. Úgyhogy ez nagyon fontos. Igazából nem akarnék többet mondani erről, csak az előbb mondtad el, hogy a tárgyalás hogy folyt. Persze lehet veszekedni, lehet vitázni, de ugyanakkor a tímen belül nagyon fontos, hogy a vezetőre hallgassunk, és ezt sikerült elérni. Ha mi szétesünk, mint csapat, akkor a megosztottságunk könnyebbé teszi az ellenfelek számára a helyzetet. Úgyhogy neked, mint jelentős tevőnek, és neked, mint vezetőnek szeretnék köszönetet mondani Szerintem ez jó munka volt, amit végeztünk, és a mandátum szellemében jártunk el. Nem értünk el mindent, de biztos lesznek még tárgyalások. Köszönöm. Köszönöm. Karimadeli nincs itt. Vlasak úr? Igen, szeretnék. Jan is említette, és szeretnék én is köszönetet mondani neki és a csapatnak a kompromisszumért. Szerintem az álláspontunk fő elemeit képviseltük, a nagy vállalkozások ugyanolyan támogatást kapnak, mint a középméretűek és a KKV-k, kultúra, sport, támogatás kap. Hm, tetszik nekem ez a kompromisszum, köszönöm. Igen, Kornélia. Te szeretnél hozzászólni? Igen. Először is nagyon nagy köszönet a jelentős tevőnek. Nagyon jól együttműködött, és megharcolt a tanácsal és velünk is. És én úgy gondolom, hogy a csapatom belüli összeütközések meghozták a gyümölcsöket, és nem egyszerűen csak gyorsan lesöpörte az asztalról, ha véleménykülönbségek voltak. Megvédtük például a hatókörét, azt, hogy ne csak a KKV-kra terjedjen ki. Mi azt mondtuk, rendben vegyük bele a nagy vállalkozásokat is, de a KKV-kat is. A beruházási prioritások kicsit volt egy olyan kitétel, hogy marginalizált közösségek. Hát nem tudom, ezt kicsit figyelmen kívül hagytuk, ez bosszantott kicsit, és szerintem jobb lenne, hogyha ezt egy cikkbe vennénk bele, és ne a preambulum bekezdésekbe. A tematikus célkitűzések, hát ez számunkra nem túl jó, mert mi azt gondoljunk, hogy ez inkább leszűkíti az egész hatáskört. Aztán mi a kettes számra számítottunk, nem a hármasra, hát meglátjuk, hogy bürokratikus szempontja, bürokratikus szempontjából ez hogyan alakul, de majd meglátjuk. De ez csak a gyakorlat fogja megmutatni. Környezetvédelmi kérdések, erről elég nagy volt a vita, Igazából nagyon nagy összeütközések voltak. Még mindig nem tudom, hogy a repülőtereket illetően egyetértek-e, és hogy az okos energiaforrásokat illetően elfogadható a számomra. De szerintem ö, azt eléggé figyelmen kívül hagytuk a környezetvédelmet. Az utolsó, a phasing out. Nem. Visszavonom. Az átmeneti régiók, amelyekben a 15%-ról van szó, nekünk, zöldeknek ez nem nagyon tetszik, szerettük volna növelni ezt az arányt. De azt hiszem, hogy egyébként nagyon jó harc volt, és minden elismerésem ennek. Thank you. Köszönöm, úgy úr. Grazie Presidente, io vorrei... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is hagy gratuláljak a brit kollégának a munkájáért. De azért el kell mondanom, hogy csalódtunk az eredményekben. Ugye látnunk kell azt, hogy a területi kohézió, a területi politikák, szakpolitikák, az egy dolog. És aztán ott van egy másik dolog, nevezetesen a bizottságnak a centralista, centralizációs, szűk keresztmetszete, amely csak arra törekszik, hogy fenntartsa a status quo-t. Mi pedig arra vagyunk hivatottok, hogy fenntartsuk az egyensúlyt a különböző területeink között, többek között a peremrégiók, az ultraperiférikus régiók esetében. És hát ezzel szemben a szűk körű bizottság pedig fenn akarja tartani a jelenlegi állapotokat. Úgyhogy meg kell erősítenünk a mi szakbizottsági álláspontunkat. A jelentéstevünk álláspontja mellett ki kell állnunk, nem engedhetünk, mert hogyha még egy további 7 éves cikluson keresztül további ö, szakadékok alakulnak ki, további ö, sebesség különbségek az egyik és másik fejlődés között, akkor ennek az eredménye az alulfejlettség, sőt a szegénység lesz, ez elfogadhatatlan. Aztán ott van a szigeteknek a problematikája. Több ízben, az Európai Parlament és a szakbizottságunk is kiállt e témában, és a makroregionális mediterrán övezeteti kérdésekkel régióban foglalkoztunk, és a sziget jelleg már eleve egy hátrányt jelent, tehát a GDP-re megvan a sajátos hatása, nem fogadhatjuk el az ilyenfajta egyenlőtlenségeket, és nem mondhatjuk azt, hogy van A-típusú, meg B-típusú, meg C-típusú sziget. Nos, ott van a Baleároknak a szigetje, vagy Szardinia, ahol a GDP ugye ez utóbbi pedig nagyon magas, mert hogy van egy olyan finomító, amely hatalmas mértékben járul hozzá a GDP termeléséhez, a GDP alakulásához, és ennek persze megvan a pozitív hatása a foglalkoztatására, de hát ezeket most ki kellene vonnunk azért, mert hogy ilyen meg olyan hiva, érismerőekre hivatkozva az a szigetjeleg már eleve mindenütt hozzájárul a kirekesztéshez, a kirekesztettséghez, ugye a közlekedési nehézségek miatt többek között. Úgyhogy nem szabad, hogy kivetélekkel éljünk, és kérem, kérem azt, hogy a jelentéstevő álljon a sarkára mind végig. És a frakcióm, a valamennyi kollega, ki fogunk állni ezen kérdések mellett. Mindenképpen arra van szükség, hogy nagyon-nagyon szigorúan lépjünk fel, és nem fogadhatjuk el, hogy különböző bánásmódokban részesülnek a szigetek. Köszönöm, Francesca Barács. Sí, grazie, Presidente. Ma... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek a most elhangzott hozzászólással. Ugye ez kollega tökéletesen fogalmazta meg a dolgokat, és az eddig eredményeknek a fényében, amelyekről hallottunk a mai napon, mit is láthatunk? Azt, hogy jó munkát végeztek a kollégák, és sok mindent már eredményként, pozitív eredményként lehet elkönyvelni. A jelentéstevőnk jelentős mértékben kiállt a témában, és jól szembe tudott állni az Európai Bizottsággal, illetve annak javaslatával. Persze ennek eredményeként nem sikerült mindent elérni a célkitűzéseinkből, és mint hogy jó magam ebben a szakbizottságban új vagyok, azért meg tudom fogalmazni azt, hogy mindenképpen arra törekszünk, hogy átlássuk az eddigi munkálatokat, és hogy kiálljunk az Európai Unió alapcéljai mellett, többek között foglalkozván a következő fejlesztési ciklussal, a 2014-2020-as ciklussal. Persze ezen túl még ki kell állnunk amellett is, hogy a, a régióknak a különbségét bizonyos értelemben, és nem jó értelemben el akarják törölni, vagy a, a tagállamok közötti sajátos és helyén való különbségeket is. Persze léteznek politikai alapelvek, és mindenképpen arra kell törekednünk, hogy hála a konzisztens intézkedéseknek az alap célkitűzéseket teljesítsük. Nyilvánvaló az is, hogy az Európai Bizottság ellenáll bizonyos dolgoknak, és már eleve úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy megkülönbözteti, hogy mi az, ami nélkülözhetetlen, mi az, ami szükséges, és mi az, ami oda vezethet, hogy a homogén fejlesztési szintet elérjük minden területen az unió teljes egészében. Persze, ez a kívánatos dolog, de mégis azt mondanám, hogy kiemelendő az, többek között a szigetek kérdésével kapcsolatosan. Szóval szeretném kiemelni azt, hogy lényeges, hogy fokozatosan lépjünk előre is, az előre irányt is kiemelném, nem szabad, hogy egy lépés előre, kettő lépés hátra történjen. Szóval nagyon lényeges ez a dolog is, és most átérnék a tematikus koncentrációnak a kérdéskörére. Nyilvánvalóan itt ellentmondások léteznek. Egy olyan ellentmondásra szeretnék rámutatni, amelyet orvosolni kell. Egy újabb diszkrimináció jelenik meg. Hátrányos megkülönböztetésben részesülnek olyan területek, amelyek már eleve hátrányt szenvednek. Hogyan is történik mindez? Ha jól értettem, akkor úgy, hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy létezik egy olyan szöveg, amely a NATS kettő régiókról és a szigetekről rendelkezik és jelzi ezen szöveg azt, hogy ezek kivételképeznek és a koncentrációs van sajátosan érintettek. De ugyanakkor, ha jól értettem a dolgot, mondja a képviselőasszony, mégis arról lenne szó, hogy meg lássuk, átlássuk, hogy milyen mértékben, milyen formában mentesülnek a derogáció alól a szigetek. Szardinia például ide tartozna. És Szardinia magyarul nem élvezne semmiféle derogációt, az teljesen elfogadhatatlan, lásd 9-es pontot. Aláhúztuk azt is, hogy aláhoztuk azt is, hogy a GDP alapján milyen fejlesztési forrásokra jogosultak az adott régiók. Na most világos az, hogy a GDP mutató az egyik legegyszerűbb hivatkozási alap, akkor, amikor jogalkotási eszközöket dolgozunk ki, és ezáltal tudunk ösztönözni fejlődést a különböző területeken, de ezzel együtt egyes régiókban, ahogy úgy erre utalt az imént, és itt a Szardinia területre utalnék, fel, hogy ezt ismerem a legjobban, szóval Szóval a GDP, mint mutató Szardinia esetében egy olyan képet ad a szigetről, amely teljes mértékben torz, eltorzítja a valóságot. 75 százaléka van az átlag európai fejlettségi szintnek a Szardinia. És mi idézi elő a torzító hatást? az, hogy a sziget déli részében működik egy finomító, és ez, ennek van óriási hatása a GDP alakulására, de hogyha az egész szigetnek a gazdálkodását és gazdasági evolúciáját nézzük, akkor kiderül, hogy a dolgok egészen másként állnak. Éppen ezért világos az, hogy vannak olyan területek a szigetnek, ahol elmaradottság érvényesül, és ahol valóban olyanok a, a, a a hátrányok, amelyek nagyon nagy mértékben sújtják az ott élőket. Éppen ezért szükség van a derogáció, mentes, a derogáció érvényesülésére, a mentességre, azért, mert hogy ez tudja biztosítani az esélyegyenlőséget. Egy olyan esélyegyenlőséget, amely a kohéziós politikának az egyik lényeges eleme. Ha nem így járnak el, akkor európai képviselőként igazándiból nem tudnak felelősen fellépni, és hiába valóak lennének az erőfeszítéseink, amelyek pedig arra kell, hogy irányuljanak, hogyan tudjuk a hátrányokat lefaragni, és a konzisztenciát mutatni, érvényesíteni teljes Európában. Köszönöm, Rosa Esterres. Muchas gracias. Bueno, un poco la línea de lo que... Nagyon szépen köszönöm. Pontosan kapcsolódva a jelentéstevő szavaihoz, a következőket mondanám el és egyben persze gratulálnék is neki. A Balear szigetek esetében nagyon sok olyan dolgot észlelünk, amelyek hasonlítanak mindahhoz, ami történik Szardina esetében is. És mi, mint hogy felelősek vagyunk szakbizottságként a szigetekért, azt észleljük, hogy hátrányos megkülönböztetés érvényesül. Ugye nem kapnak egyesek együttműködési forrásokból, mert hogy a bizottság mint hogyha nem törekedne arra, hogy lefaragja a létező hátrányokat, a létező különbségeket. Aztán ott vannak a tematikus célkitűzéseket, célkitűzések ezekből is kizárnak minket. Minden egyéb sziget esetében lehetőség van a flexibilitásra, a rugalmasságra, de nem a mi szigeteinkre, a mi három szigetünkre. És meg sem magyarázzák, hogy miért. A munka nélküliségi pár pedig az egyik legmagasabb az uniós viszonylatban. Vajon miért rekeszti ki ezt a három szigetet, kérdezem én? A Lisszaboni szerződés megfogalmazta azt, hogy a sziget jelleg megkülönböztetés nélkül kell, hogy ismér legyen a területi kohézió esetében, szó esett a területi és a szociális kohézióról, illetve a szociális kohézióról, de sokszor kimarad, lemarad a területi kohéziónak a megemlítése. Tehát nincsenek itt megfelelő ismérvek, és azt észleljük, hogy az objektív kritériumok léteznek. Egyes szereplők számára, de nem a másik szereplők számára. Tárgyalások folytak a tanácsban, és külön bánásmódban részesültek mind a régiók. Minden egyes cikk esetében kiderül, hogy a cikk a jogszabály mögött van egy konkrét ö, régió, egy konkrét személy vagy személyiség, a jogi értelemben véve, és így tovább. Spanyolország esetében társultunk, az érintettek társultak, és azt kérjük a parlament képviselőtől, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy ezt az igazságtalanságot megszüntessék. Semmiféle objektív ismerem nem támasztja alá ezt a fajta eljárást. Objektív kritériumokról beszélnek egyesek, de mégis tulajdonképpen arról van mindössze szó, hogy valaki úgy döntött egy szép napon, hogy ezt a három szigetet kiiktatja, mégpedig olyan ismerők alapján, amelyek nem egyenlőek mindenki számára. Köszönöm. Először François-nak adnám meg a szót. Természetesen a korzikai ismérveket és szempontot is most megosztanám itt a Banel-szigetek és Szardinia megemlítése után, mert hogy itt valóban ugye nagyon fontos dolgokról van szó. A 174-es cikke a alapszerződésnek a hátrányos helyzetű szigetekre, illetve régiókra koncentrál. Ugye vannak a kevés sűrű lakosságú ö, ugye, régiók, a hegyi régiók, amelyek igazántiból ez idáig figyelembe lettek véve az ERFA tekintetében mindenek előtt. Na most nem hallottam ugyanakkor azt, hogy ő, például Ausztria rendkívül gazdag hegyi vidékeit kizárták volna ezen kedvezményezekből, mint hogy ő, tudni kell az, hogy vannak olyan régiók, amelyek ugye tá, részesülnek ilyen támogatásokban, talán azért, nem tudom, talán azért, mert hogy az érintett biztos éppenséggel osztrák. Szóval visszatérek a 174-es cikkre. Az ott szereplő megfogalmazások nem a fejlődési ö, sajátosságokat kívánják kezelni, hanem az eleve meglévő hátrányos földrajzi helyzeteket. Ugye a szigetek esetében miről van szó? arról, hogy ezek rendkívül sérülékenyek gazdasági szempontból, gondoljunk itt a Balear-szigetekre, ahol megvan a turizmus, amely rendkívül fontos, de csak az a tevékenység gazdaságilag, azaz ha szóval bármi történik, akkor rendkívüli gyors reakciót kell kiváltani a szereplők körében, hogyha például a turizmust érinti a gazdasági vagy egyéb válság. Nagyon sajátos helyzetekkel szembesülnek ezek a szigetek. Egészen más az infrastruktúrájuk közlekedési szempontból például a piacok piacok való, piacokhoz való hozzáférés szempontjából, az egységes piachoz való hozzáférés szempontjából, a piacra jutás tekintetében, tehát a sziget jelleg rendkívül erőteljesen rányomja a bélyegét ezen régiókra sajátos módon, és akár a szigetek, akár pedig a hegyek tekintetében az alapszerződés azt kívánja meg, hogy egységes szellemben lépjünk fel. Elnök, köszönöm szépen, Jenny a szó. Ah, ah pardon, Madame Krell wanted to speak, Krell asszonyé először mégiscsak. Elnézést, hogy beleavatkozok ebbe a témába, de egy dolgot szeretnék leszögezni. Ausztriában és Németországban nincsenek olyan régiók, amelyek hegyi régiók, és külön elbánást kapnak csak azért, mert a biztos osztrák, hanem a GDP alapján számoljuk ki a támogatásokat, és mivel magas a GDP-nk, ezért pontosan olyan kevés támogatást kapunk, mint a fejlett régiók, úgyhogy léteznek a szabályok, úgyhogy hagyj emlékeztessek mindenkit arra. Hónapokig, igen, hónapokig beszéltünk ebben a szakbizottságban arról, hogy a régiók kategóriáinak mi a legjobb felosztása azt mondtuk, hogy a GDP a legjobb kritérium arra, hogy Európa szerte egységes legyen a kritérium, ezért ezt figyelembe vesszük a régiók felosztásánál. Természetesen a tagállamok plusz kritériumokat rárakhatnak erre, és a régiók között is van joguk átirányítani a pénzeket, erre lehetőségük nyílik a rendelet szerint, de én azt gondolom, hogy annak jó okai vannak, hogy egyik vagy másik régiót sújt ez a dolog. Az én régiómat is sújtja. Lipcsében is van egy olyan energia bőrze, amely ugyan a GDP-t növeli, de munkahelyeket nem teremt. Úgyhogy nem mindenhol érvényesül a bölcsesség, mint irányvonal, de a GDP az egyetlen összehasonlítható kritérium, és ezt ne felejtsük már el ebben a vitában. Én nem tudom, mi a helyzet a szigetekkel, ezért nem avatkoztam bele, de ami a GDP-nek, mint jó alapnak a figyelembevételét illeti, hogy miért írtuk bele, hát ezt azért szeretem volna elmondani. Nehogy már itt uh, ilyen fals ellenségkép alakuljon ki. Köszönöm. Jan? A bizottság hogy magyarázzam el, mert először is van nekünk egy mandátumunk, és nekem a saját mandátumunkat kell védelem. Ami mandátumunk világos volt, de kérem, hogy értsenek meg, a NAC 2-re épült a mandátumunk. A mandátumunk a GDP-re volt építve, és a javaslat az volt, hogy minden olyan ö, sziget, ami NAC 2-es szint. Ez azt jelenti, hogy a kritérium a 75%-os GDP per fő az átlaghoz képest, az a NAC 2 szintet adja. Tehát azt beszéltük, a NAC 2 szigetekről tárgyaltunk, és az objektív kritériumokat vettünk, azaz a GDP 75%-át. Minden a, olyan ö, sziget, ami itt említésre került, az felette van. Szardinia, Korzika, Baleári szigetek és a és a, nem hallottuk, a, tehát ezek mind 75% felett van, objektívan. Tehát még a következő javás az az kérdés, hogy NAT 3-ra, NAT 4-re akarunk-e menni, az egy másik, de az NAT 2 az objektívan fejlettebb. Megpróbáltuk a derogációt megtalálni, tudván azt, hogy vannak 75 fölött is, azért kezeljük őket ugyanúgy, mint hogyha kevésbé lennének fejlettek tehát a 75% alatt lennének. Ezért volt vita. A bizottság ellenezte, mert az ő tapasztalataik szerint, és remélem a bizottság majd elmagyarázza, hogy miért, a tanács, el sajnálom, a tanács semmit nem szólt, semmit nem mondott e, a szigetekkel kapcsolatban. Tehát mi védtük az összes ö, szigetet, a bizottság ellene volt, a tanács pedig hallgatott. Tehát ö, sikerült ezeket a szigeteket ö, beemelnünk, és objektív kritériumokat. Az objektív kritérium az az volt, hogy a NAC 2 szintű szigetek a kohéziós alapban. Mi az objektív kritérium? Valamennyien tudjuk, hogy a kohéziós alap az a nemzeti szintet veszi, nem pedig a NAC 2 szintet veszi alapul. Tehát ezeket a szigetek pedig a nemzeti szintekből kerültek. Ezért ez a négy sziget nem került bele a csoportba, és nem a kevésbé fejletek közé tartozik. Vagy pedig, a, hogyha a legtávolabbiak, akkor viszont a szerződés szerint külön kerülnek kezelésre. Tehát végül is veszítettünk, de objektív kritériumok felhasználásával veszítettünk, nem azért, mert tetszik vagy nem tetszik. Objektív kritériumok alapján veszítettünk, ezt szerettem volna elmondani. Kérem, hogy kérdezzék meg, hogy a tagállamok miért nem védték ezt meg a tanács miért nem támogatott bennünket? Mi a tőlünk telhetőt elkövettük, értve azt, hogy ez egy vegyes kritérium, stb. Mondhatok egy példát. Ma mindenki tud a saját hozni Varsóvia vagy Varsó. van a leghátrányosabb és a legfejlettebb és a, a más többi rész az pedig a, tehát panaszkodnak de nem lehet azt mondani, hogy a legkevésbé fejlett, mert mégiscsak fejlettebb. Tehát vannak ilyen átmeneti helyzetek, tehát részmegoldások. Tehát ezt szerettem volna elmagyarázni, hogy a kompromisszum alapja az objektív kritériumok, a bizottság viszont azzal érvelt, hogy az ő tapasztalataik szerint nem szabad, hogy ezt ilyen módon alkalmazzuk, hogy a NAC 2 szigetek külön bánásmódban részesüljenek, mert nem legtávolabbiak, hanem statisztikailag gazdagabbak. Legalábbis így értelmeztük. Ezt szerettem volna elmagyarázni, hogy mi minden tőlünk telhetőt elkövettünk, az, eredménye pedig, az eredmény pedig egy kompromisszum. Elnök, szeretne mondani valamit erről, Peter? Hát nagyon hosszú lehet az a hozzászólás, de nem ez a cél. Az első fontos dolog az az, hogy itt nem pénzről vitatkozunk, hanem tematikus koncentrációs mechanizmusról. Ez az első dolog. A pénz az egy más ügy és egy más vita. Tehát itt az a kérdés, hogy a tematikus koncentrációnak melyik szintjét kell alkalmazni. Tehát azt hiszem, hogy ez a kiinduló pont. A második a bizottság álláspontja az pedig az, hogy az ilyen mechanizmusok nem feltétlenül segítenek, mert az igazi módja hogy a területi kohéziónak az a tagállamon belül dől el, ahogy kell, e, e, ott kell igazítani azt, ami a legmegfelelőbb az adott tagállamnak. A szigetekre vagy más területekről sem lehet európai szintű szabályokat hozni általában. Vannak dolgok, amelyek legtávolabbi vidékek, ez egy dolog, de nagyon nehéz olyan helyzet, európai szabályozást létrehozni, ami minden helyzetre alkalmazható. Ezért gondoltuk úgy, hogy ezeket már a programozásban kell kezelni. Van egy kompenzációs mechanizmus, a, a koncentrációs mechanizmus alkalmazható fejlettebb területeknél, és, így, és fordítva is igaz. Ugyanakkor világos volt a trialógusi tárgyalásokon, hogy megoldást kell találni, ezért a bizottság úgy gondolta, hogy ha valamilyen mechanizmus kell, akkor mindenképpen objektív kritérium alapján kell, mert így lehet utólag is elmagyarázni, hogy miért ezt választottuk. Eltekintetben egy utolsó gondolat, ez az együttdöntési eljárás, együttdöntési eljárásról van szó, a tanács és a parlament, a bizottságnak is megvolt a saját álláspontja ezzel kapcsolatban, de végül is a tanács és a parlamentnek kellett megtalálni a, meg, a döntést. És végezetül, ami pedig a hegyvidékeket illeti, egyetlen egy politika van, amely kifejezetten a hegyvidékekre irányul, ez pedig a közös agrárpolitika az pedig a más kompetenciába tartozik. Elnök, köszönöm szépen. Ján szeretne válaszolni általánosságban, vagy akkor ezzel befejezte? Úgy gondolom, hogy az észrevétel valójában pozitív a, a tárgyalásunkra vonatkozóan, csak az nem volt jó, hogy nem sikerült a mandátumunkat teljesíteni, hát ez nem mindig lehetséges. Még egy észrevétel. Az egyik legérdekesebb elem volt a kompenzáció kérdése. Beszéltünk a tematikus koncentrációról nagyon régóta, és utána egyetlen egy mondat mindent megváltoztatott. Tehát minden igaz, csak egy, a tagállam végül is azt csinál, amit akar, ugye a százalékokon belül. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a szigetek, amiket említettünk, tulajdonképpen a tagállamok akármit csinálhatnak, csak a végén ugyanannyi legyen a százalék. Hát ez is talán nagy megoldás, és ez mindenképpen figyelemre méltó, hogy egy mondat, ami nem volt benne az eredeti szövegben, hanem a tárgyalások során kezdődött be, mert tulajdonképpen az egész rendszert rendkívül rugalmassá teheti. Ez mutatja, hogy hogyan lehet néhány elemmel megváltoztatni egy komoly rendszert. Elnök, köszönöm szépen, akkor ezt a pontot befejeztük, és akkor most az európai területi együttműködésre térünk rá. Kérem, hogy a jelentés tervezetüket hagyják itt, tehát ne dobják ki, hanem hagyják a terembe, vagy pedig vigyék el, de akkor meg hozzák vissza júliusban mert nem célszerű, hogy három hét múlva mindent újra kinyomtassunk. Tehát akkor most az Európai Területi Együttműködés kérdésével foglalkozunk, ez a hatos pont, a nap, eh, Rika Pakarinen nincs velünk, ezért rövides beszámolok arról, hogy mit ért el ezzel az intézményközi tárgyalással, majd pedig kérem az árnyékjelentéstevőket, főként Mári hogy szóljanak hozzá. Valószínűleg tudják, hogy a tárgyalásokat követően a jelenlegi hely rendszernek a folytatása marad meg, azaz a határon átnyúló és a transnacionális és az régió közötti. Vannak még további eszközök is, amiket a gyakorlatból is terünk, ezek az interakt és egyéb programok, ezek mind megmaradnak. Ami pedig a pénzügyi forrásokat illeti, ezek e tekintetben veszítettünk, nem sikerült az MFF tárgyalások során a tanácsra rákényszeríteni azt a növekményt, amit szerettünk volna, a 7%-ot. Kértem a tárgyaló delegációt és a parlament elnökét, hogy ezt a kérdést vessék fel, az ITC kérdését és a 7%-ot, ami a mandátumunkban benne volt az MFF mandátumban, de a parlament álláspontja az volt, hogy a számokhoz ne nyúljunk, az egyetlen másik lehetőség az lett volna, hogy a politikán belül átteszünk pénzt a területi együttműködésre, amihez viszont nem volt meg a többségünk a tárgyaláson belül. Tehát alapvetően marad az, amit a tanács javasolt a politikai döntésében februárban. A tematikus koncentrációt és a beruházási prioritásokat illetően úgy gondolom, hogy a tárgyalási folyamaton általában volt valamennyi javulás, egy nagyobb, jobb stratégiai fókuszt értünk el a jelenlegi időszakra, és az eredeti javaslathoz képest sikerült nagyobb rugalmasságot is elérni a tematikus koncentrációban. 20, 20% van az allokációt ami gyakorlatilag nyitott, ami azt jelenti, hogy bármilyen eh, beruházásra felhasználó, és 80% eh, az pedig tematikus célokra megy, és magasabb a rugalmasság a határon átnyúló esetekben is, mint a transnacionálisnál. Itt 50% az eh, nál lehet átcsoportosítani a kettő között. A beruházási prioritásokat illetően ugyancsak sikerült javítani a tervezeten a munkaerőmobilitás, intézményi kapacitás, hatékony közigazgatás, államigazgatás és a beruházási prioritásokat is a rendelkezés jobban szabályozza. Tehát végül is jobb a szinergia, ami a programozást illeti, megint csak jobb, mint az eredeti helyzet volt, különösen a városi ügyekben, és volt lehetőség arra is, hogy a sajátosságait megtartsuk a kooperációs programnak, a technikai segítségnyújtás, és nagyon speciális szabályok, amik az együttműködésre vonatkoznak, például a harmadik országokkal esetében, ami ugyancsak új, és szerintem fontos, és minden programra vonatkozik, ez pedig a közös fellépés, illetve a közös fellépési tervek, és ez is benne van az ETC szabályozásban. Sikerült az egész rendszerbe bevinni új együttműködési formákat is. Ez fontos mindazok számára, akik a politikákkal dolgoznak, és a makrostratégiáknál is. És úgy gondolom, hogy sikerként kell azt is felvázolnom, hogy a legtávolabbi eh, régiókra és a harmadik országokkal való együttműködést is sikerült elérnünk. Ján említette az elemeket, de itt ilyen horizontális szabályokat döntöttünk el. Már erről volt szó korábban is. Tehát ami nagyon nehéz kérdés volt, a valamennyi kollégának, nekünk is, az pedig az általános feltételek, amelyek szerint eh, harmadik országok részt vehetnek. Ez teljesen átírásra került az eredeti javaslathoz képest, hogy figyelembe vegyük az egyéb alapoknak a szerepét is, amelyek ugyancsak a részei az együttműködésnek a harmadik országok vonatkozásában. Tudom, hogy vannak kollégák, a 150 kilométeres kérdés nagyon fontos volt, és valamennyiünk számára valójában. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy sikerült a sikeres együttműködést bevezetni valamennyi intézmény között, tehát a három intézmény között, és egy nagyobb rugalmasságot értünk el e szabályok alkalmazásában. Lesz lehetőség arra, hogy a tagállam kérésére a szomszédos régiókat is beleillesszük a programba, amit a tagállamok terjeszthetnek elő. Tehát meg lesz a kellő nyitottság ahhoz, hogy ezek beleférjenek a programba, és nagyobb a rugalmasság a hármas cikkel kapcsolatban is, ami a legtávolabbi régiókat illeti. Nagyjából azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna elmondani Rika nevében. Tehát azzal együtt, hogy a 7%-ot elveszítettük, tulajdonképpen eléggé gyümölcsöző volt az egész folyamat, és jobb minőséget értünk el. Mári Terez. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt hagy üdvözöljem azt az eszmecserét, amelyet nagyon magas színvonalon sikerült levezényelnünk a trilógusnak a keretében. Időnként persze nagyon technikák voltak a megbeszéléseink, nehéz volt követni a tartalmat, és hát minden nagyon bonyolult volt, sikerült elérnünk, de nem minden területen, nem minden területen úgy, ahogy az Európai Parlament szerette volna, de hát ez a sajátja az intézményes egyeztetéseknek, és a feladatunk az, hogy adott esetben kompromisszumokat kössünk, lemondjunk bizonyos tételekről, azért, hogy más területeken viszont nyerjünk. Nehéz volt tehát a menet, mert hogy rendkívül sok dokumentummal dolgoztunk, olyanokkal is, amelyeket az utolsó percekben kaptunk meg a tárgyalások előtt, és hát hatalmas tengenyi mennyiség jött mindezekből össze, nem mindig tudtunk tökéletesen fázisban lenni azoknak a tartalmával, és hát nagyon nehéz volt egyeztetni az egyéb rendeletekkel a jogszövegeket, mert hogy párhuzamosan folytak egyéb trilógusok, és ebből adódóan nehéz volt a koordináció több esetben. A tematikus koncentrációval kapcsolatosan már több minden felmerült, a beruházásoknak a prioritása is szintén említésre merült a határon átnyúló együttműködések keretében. A bizottság, az Európai Bizottság a maga részéről további sajátosságokkal, illetve prioritásokkal állt elő. Mi alá húztuk, mennyire fontos a területi együttműködés, és új javaslatokkal álltunk elő adott esetben. Ugyanakkor a tárgyalások során nagyon sok olyan módosítónk volt, amelyeket átalakítottak és beépítették a preambulum bejegyzésekbe, bekezdésekbe, azért, hogy, azért mert, hogy a mi tárgyalásunkkal párhuzamosan az ERFA tárgyalak is folytak. Úgyhogy felmerült a kérdés, hogy az ERFA való helyzetközásban mi történjen, csak hivatkozunk az ERFA szövegre, vagy sem, és hogyan járunk el akkor, amikor a preambulumok megfogalmazása történt e tekintetben. Fontosnak tartom emlékeztetni, mi az, ami történt, hogy az elnökség már ezekről beszélt. Egyrészt a szó esett az ultraperifikus régiókra, és itt a, a 150 kilométeres szabályra hagy utaljak, amely a tengeri együttműködésre utal a tanács és a bizottság mereven kiállt a mellett, hogy mód, ö, amellett, hogy módosítás nélkül maradjon ez a szabály. Ugyanakkor módosítók is születtek az ultrapérifikus régiókra vonatkozóan, és a kis szigetekre vonatkozóan, és egy azon tengeri medencére korlátozva a témát. Azt kértük az intézményektől, hogy az ultraperifikus régiók legyenek támogathatóak, mégpedig a nemzeti forráskereteknek az alapján, amely nemzethez vagy adott országhoz tartoznak. Ugyanakkor felmerült az, hogy túlságosan nagyra szabják majd a támogatható régióknak az övezetét, és ennek mi lesz a kihatása a több éves pénzügyi keretre. Úgyhogy módosító fognak biztosan születni a témában, azért, hogy megerősítjük a szigeteknek, vagy bizonyos szigeteknek a támogathatóságát, feltéve, hogy a tagállamok is ezt kívánják, mint ahogy erre utalás történt a korábbiakban. A trilógusnak az eredménye lehetővé tette azt, hogy az ERFA tematikát még tovább fejlesztjük a, ten, a határon túli együttműködések keretében fenntartottuk a különböző programokat, és bizonyos esetekben 80%-ban volt a megcélzott összeg, illetve 20% szabad felhasználás. A certifikációt is aláhúztuk, mennyire lényeges az a kifizetéseknek az igénylésénél. Az asszisztencia, mert a technikai segítségnyújtás is a kis programok esetében egy fontos és érdekes újítás lehet. Nagyon lényeges az, hogy az új és legjobb, legjobb gyakorlatoknak az elterjesztése milyen fontos lehet a az Urbán program és az ESPON program, illetve a LIDER program keretében. Elnök mondja, nem emlékeztetett arra, hogy 7%-os volt az igényünk a költségvetés kapcsán, 3,4%-ot javasolt a bizottság, és 2,4%-nál tart, ha jól tudom, a, mondja az előadó, a tanács, mindezek nem felfogadhatók a számunkra. Nagyon lényegesnek tartjuk azt is, hogy a programon kénti támogatatosság biztosított legyen, mindezt úgy, hogy a megvalósíthatóságról az Európai Bizottság egy tanulmányt is készít a jövőre vonatkozóan. Kiki tehát eljárt azért, hogy biztosítsa az ERFA keretét a területi együttműködéshez is. A bizottságtól azt kértük, hogy egy újabb bontást számítson ki. Kérdezem, hogy ezt megvalósította már az Európai Bizottság? Egy preambulum bekezdésben pedig utaltunk arra, mennyire lényeges, hogy a mi régióink együttműködjenek harmadik országnak a régióival a területi együttműködés keretében. Erre már most is van lehetőség, de azt is tudom, hogy Jan Omist és Van Nisztelő kollégám nagyon aktívak ezen a területen. Ugyanakkor sajnos a, bizottság, a tanács, a tanács ö, blokkolja a helyzetet, az Európai Bizottság pedig megosztat, úgyhogy számítok nagyon a szakbizottságunk támogatására. Rita Mellernek pedig, Pika Mellernek, pardon, ö, szeretnék köszönetet mondani, az, azt hiszem, hogy csak üdvözölhetjük azt a nagyon-nagyon boldog eseményt, amelynek elébe néz, és ennek kapcsán is gondolunk rá. Köszönöm szépen. Thank you, Marie-Thérèse. I don't know if... Köszönöm, Marie-Thérèse. Francesca de Angelis nincs itt. François Alphonse. Madame la Présidente. Elnök asszony, és Mári Terez valóban jól kiegészítette az elhangzottakat, és pozitív előrelépést jelenthet a rendelet tekintetében ez a tárgyalásmenet, illetve azon rendelet keretében is, törekvése keretében, amelyet fontosnak tartott az Európai Parlament, tehát együttműködés körében. Ugyanakkor azt is jelzem, hogy az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak már eleve a 2014-20-as programban már egy nagy, ambiciózus célkitűzése. Most ugye arról van szó a költségvetési tárgyalások során, és erre történt már ö, utalás a februári költségvetési tárgyalás során Brüsszelben, szóval tehát az történt, hogy a költségvetés nem fog bővülni a korábbi ciklushoz képest, miközben ott vannak az EGTC-k, ott vannak a makroregionális stratégiák, egy sor olyan eszköz tehát létezik, amelynek az elhivatottsága az, hogy a területi együttműködést nagy politikai, nagy európai politikai léptékben támogassa. Úgyhogy rendkívüli módon sajnáljuk azt, hogy a tanács, a tagállamok mennyire kevésé ambiciózusak akkor, amikor területi együttműködésről van szó. Úgy vélem, amennyiben van még lehetőség rá, akkor szükség lenne arra, hogy megadjuk az eszközöket ahhoz, hogy ez a területi együttműködési politika erőteljesen felvétezett legyen. Mielőtt megadom a szót más kollégáknak, én is szeretnék valamit elmondani, amit egyszerűen elfelejtettem. De fontos, hogy észben tartsuk azt, hogy először van ennél a politikára egy külön jogi keret. És Liesben a belga soros elnökség során mi mondtuk először ezt, hogy még nincs a tanácsban egyezmény, úgyhogy a tanácsot, tanácsa szemben a bizottságot támogattuk. Úgyhogy most végre kialakult a teljesen önálló ETC, az Európai Territoriális Együttműködés. Elnézést, nem, nem láttam a kezét. Igen, én meg nem tudtam, hogy árnyék előadóként hozzá kell szólnom, mivel Francesca ma nem tud itt lenni. Megkért engem, hogy olvassam föl, amit gondol. Először is szeretném a hálámról biztosítani az elnököt és a raportőrt a kitűnő munkáért a trialógus során. Ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye azt mutatja, hogy a parlament tárgyalók milyen jól összehangolták az erőfeszítéseket a cél érdekében. Ami a pénzügyi erőforrásokat illeti, mi úgy gondoljuk, hogy az idc re több pénzt kellene szánni. A 2,75% az elfogadható minimum alatt jóval van, hiszen a parlament 7%-ot javasolt a regi részéről. Mi üdvözöljük azt, hogy az eljárásokat és a szabályokat egyszerűsítették a kérésünknek megfelelően, és hogy most a tengeri határokat is magában foglalja, és a peremrégiókat is ez a rendelet. Ezen kívül a tematikai csoportosítás a régiók érdekeit szolgálja, és egyszerűsítése a kitételeket. Mindig is ez volt az ITC célja a programozási időszak alatt, amely eddig nem volt elég felhasználóbarát. Köszönöm. Elnök, ha jól tudom, más árnyékelőtó sincs itt, úgyhogy Lambertnek adom meg a szót. Egyetlen dolgot szeretnék elmondani. Most akkor itt van a külön szabályzás, de nincs pénz, akkor hát most, hogy el szeparáltuk, mint külön politikát, mégis kevesebb, kisebb a játékterünk, tehát ugyan örülünk annak, amit elértünk, de nagyon szomorúak vagyunk az eredmény miatt. Ez egy csapda, hogyha a 2,75%-ot tekintjük, amit megkaptuk, és amit megkaphatunk volna, ami 7% volt, ez elfogadhatatlan. és ezt mindezt a több éves pénzügyi keret fényében. Az elnök asszonyunk már küldött az illetékes szabbizottságoknak levelet, hogy még pénzt kapjunk erre. Reméljük, hogy ezt megkapjuk, de nem igazán hiszek benne. Aztán találnunk kell egy mechanizmust, ami rugalmasabbá teheti ezt az eljárást. Emlékszem arra, hogy a korábbi parlamentben mekkora vita volt, átszerveztük az ütemtervet, több prioritást jelöltünk ki, és a határon átnyúló együttműködést hangsúlyoztuk. Ez volt az egyik fő eredmény, amit el tudtunk érni. Úgyhogy találjunk már ki valami álláspontot. amely kiszélesíti a határon átnyúló együttműködést. Hogyan tehetnénk ezt meg? Egyszerűen a 2,75 század százalék, ez visszalépés. Úgyhogy üljünk össze az árnyékelőkkel és a kollégákkal, és döntsük el, hogy a végső fázisban mit tehetünk. Hogy hogyan tehetjük rugalmasabbá a költségvetést. Ha nem teszik meg ezt a tagállamok a határon átnyúló együttműködés keretében, ez nagyon nehéz helyzet lesz. Tehát maradjunk annál, hogy jobb eredményt várunk. Köszönöm, rossz este lesz. Gracias. Reiterar una vez más lo de los 150... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is szeretek visszatérni a 150 kilométeres kérdésre, szó esett már objektív kritériumokra, de mi is az objektív kritérium valójában? A 150 kilométer, vagy a 200 kilométer? Szóval nem tudom, mit kéne mondani pontosan. Úgyhogy feltettem Hán biztosnak a kérdést, aki azt válaszolta, hogy Hát ez a fogalom a balti szigetek kapcsán merült fel, és nincs lehetőség most 200 kilométerre jutni. De hogyha most megvizsgáljuk azt, hogy milyen távolságok léteznek, akkor mit látunk? Szóval gyakorlatilag itt egy önkényes felhasználása az ilyen vagy olyan kritériumnak, hát ha most a 200 km vagy 250 km teszik valakinek, akkor az lesz. Szóval lesz egy olyan pillanat, amikor valaki így dönt, valaki pedig úgy dönt. pedig én azt mondom, hogy kompenzálni kell a szigeteket, mert ha nem kompenzáljuk a szigeteket, akkor diszkriminálunk. Itt, hogy mindenképpen valamit tenni kell a szigeteknek a javáért. A szerződésben kompenzációról esik szó, és nincs megkülönböztetés az ilyen vagy, ilyen, ilyen vagy olyan szigetek között. Úgy vélem, hogy akkor, amikor ultraperifikus régiókról beszélünk, nem szabad ilyenfajta megkülönböztetést tenni többek között GDP alapon. Na most gondoljunk arra, hogy akár a közlekedés, a szállítás, az oktatás, a mezőgazdaság, az egészségügy tekintetében milyen, milyen nehézségekkel szembesülnek a szigetek. És hát akkora, de akkora különbségek vannak egyik szigetről a másikra, hogy nem is lehet így őket összevetni. Bár szigetek esetében is, hát rendkívül sok sajátosság létezik. Szóval azt mondanám, hogy az ismérve kicsit nagyon gyakran, túlságosan gyakran is önkényes alapon alakulnak ki, már pedig arra lenne szükség, hogy legalább kialakítsuk ezt a 150 kilométeres fogalmat rendesen. Like to... Volt még egy utolsó hozzászóló, illetve ön volt az utolsó hozzászóló, úgyhogy Viktor Postinárónak adom a szót a kohéziós alappal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Már korábban többször elmondtam, trilógusokról, hogy sikert arattunk. Megvédtük, megőriztük, és végre lezártuk minden mandátumunkat teljesítettük. Elértük a küldetésünk célját, de én igazából csak pontokba szeretném szedni, ilyen fél mondatok, hogy ne ö, tartson sokáig. Először is. Van még néhány pont, amit még véglegesíteni kell, és némelyiket majd a módosítók véglegesítik. Az egyik a 2B cikk, amely a Connecting facility említi. Most megállapodtunk abban, hogy új cikkbe kerül ez a hivatkozás, de a tartalom az nem változik, ugyanaz marad, mint a parlament álláspontja eddig. tehát a kohéziós alap infrastruktúrális projekteket támogat. A CPR 83-as cikke szerint. A 83-as cikk magában foglalja azt az egyességet, amit elfogadtunk, és a regi és a transzak bizottságok támogatták, és amelyeket a felelős főigazgatóság is felkarol majd. A jogi dimenziót illetően a kohéziós alap nem szerepel a Lisszaboni szerződésben, ezért a bizottság úgy gondolja, hogy erre nincs szükség, mert már léteznek a kohéziós alapok, de a jogi szolgálatok, a bizottság és a parlament részéről jogi utat keresnek arra, hogy belekerüljön valahogy a szerződésbe ez. Számítunk a véleményükre. Ami a preambulum bekezdéseket illeti, itt is lesznek változtatások. A preambulum bekezdések, amelyek a szennyező fizet elvét tartalmazzák, azokat megtartjuk. A regi szakbizottság egy öntetően elfogadta, de az elnökség még ellenzi ezt. Ami az eredményeket illeti, az energiahatékonyság, megújuló energiaforrások a magánlakásokban, ez javulás, mert korábban a bizottság csak a középületeket említette a szél és a víz energia kiemelése, ezt nagymértékben támogatjuk. Ezen kívül nagyon jól összehangoltuk a regionális fejlesztési alappal az intézkedéseinket is. Alapjában arról van szó, hogy ha ugyanazok az intézkedések vonatkozzanak ugyanarra a beruházási célkitűzésre, akkor összevonjuk. A makroökonomiai aspektust a CPR-ra hagyjuk, de ha nem állapodnak meg a tanácssal, akkor várjuk a következő soros elnökséget és újra tárgyaljuk a kohéziós alapokat, a közös indikátorokat illetően. Tisztelt kollégám Jano Olbricht már említette, ugyanez vonatkozik a kohéziós alapra, ugyanez a megszövegezés. Köszönetet mondva mindenkinek, szeretném elmondani, hogy holnap 12 óra a módosítók határideje, de raportőként, és figyelembe véve, hogy milyen kitűnő volt az együttműködés minden kollégával, a tanács és a bizottsággal, én úgy gondolom, én úgy gondolom, hogy fenntartjuk annak a lehetőséget, hogy a júliusi regi ülésen szavazunk majd változtatások nélkül nem lesznek módosítók. Csak szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a kohéziós alapok esetében a bizottság rugalmas volt, együttműködőkész, szorosan együttműködött a parlamenttel, hogy a lehető legjobb megoldásokat találjuk meg, és együtt sikerült meggyőznünk a tanácsot is, ami a tárgyások kezdetén nem így itt ó, érkezett Peter Parkovicnak személyesen is köszönetet szeretek mondani. Because I'm just checking the draft. Csak nézem a ö, tervezetet, és nem látom, hogy a makroökonomiai kondicionalitás kimaradt volna, és hogyha ezt látjuk, akkor egy korrigendumot kell csinálni, mert ugye ezt kihagytuk, de itt most nem találjuk. Most ezzel akkor tulajdonképpen befejeztük. Nem, már nem, nem lehet. Nem, nem. Viktor, utána akar még valaki szólni? Nem látom az árnyékokat, árnyék jelentéstevőket, mindenki elment. Most vagy befejezzük, vagy akkor, hát ha úgy szeretnék, akkor 10-15 perc alatt meg tudja csinálni? Hát akkor folytatjuk. És akkor holnap később kezdünk. Áhim. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már többször beszéltünk az EGTC rendelet módosításáról. A múltkori ülésünkön nagyon reménykedtem, mert azt gondoltam, hogy végre áttörést értünk el. Ha most megnézzük a jelentés tervezetet, akkor csak a cikkeket látja, nem a, az okokat, azért, mert én határtalanul kompromisszum kész vagyok, mert én azt gondoltam, hogy ezeket az ok, okokat, ezeket majd bevesszük a preambulum bekezdésekbe. De aztán a jóváhagyatási eljárás során, ez munkajogi kérdés, például, hogy melyik vállalkozás jogosult a területi együttműködés csoportosulásra. Ezzel kapcsolatban három formális triológus találkozót tartottunk az írsoros elnökséggel, de közben nagyon sok informális találkozónk is volt és ott is információt cseréltünk arról, hogy kinek mi az ellenvetése, mert azért nagyon technikai jellegűek ezek az észrevételek, és csak azt tudom elmondani, hogy akik nem szakértői az EGTC-nek, azok próbálják megérteni, hogy miről szól ez. Utólag azonban meg kell, hogy állapítsam, hogy azt gondoljuk, hogy áttörést értünk -e, de azért vannak olyan tagállamok, akik azt gondolják, hogy az EGTC-nek a létrehozása az egy, egyenértek azzal, hogy a szuverenitásukat megkérdőjelezzük. Hiszen attól tartanak, hogy ellenőrizni fogjuk őket így. Pedig ez igazából arról szól, hogy olyan intézményeknek és hatóságoknak a kezébe adjuk az ellenőrzést, akik már amúgy is élnek ezzel. És igazából nem tudom, miért nem értik meg ezt a tagállamok, vagy miért nem akarják megérteni. Ami a határon átnyúló együttműködés, a transnacionális együttműködést illeti, ezt szeretnénk megkönnyíteni, és nem további jogi akadályokat gördíteni a tagállamok elé. Aztán most megint ott tartunk, hogy amikor már körülbelül 40 preambulum bekezdésünk van, akkor ott meg, próbálnak megint trükközni. Ez igazából úgy tűnik, hogy a tanács jogi szolgálata teszi. Én beleástam magam az európai jogba, és ők mindig azzal érvelnek, hogy fogalmatok sincs, hogy mit mond az európai jog, és ezért ne szóljatok bele. De úgy tűnik, hogy a kérelmező számára kell, hogy érthető legyen az EGTC eljárása, közös nyilatkozatot kell tenni, és ennek alapján kell az engedélyeket kibocsátani a munkajog figyelembevételével. Nos, ha ez így van, akkor teljesen fölösleges az új LGTC rendelet, elég lenne a régi. Úgy tűnik, mintha valami újat értünk volna, de gyakorlatilag ugyanott tartunk, mint a régivel. Bocsánat, hogy mindenkit lelombozok ezzel, de nem hagyom annyiban a dolgot, és uh, én nem hiszem, hogy az írekkel ezt megoldhatjuk, de remélem, hogy a litván soros elnökséggel uh, teljesíthetjük ezt a nagy elvárást, mert az új rendelet rugalmasabbá kell, hogy tegye az EGTC-t, és szélesebb hatás körül legyen, annak érdekében, hogy az elvárásoknak megfeleljen. Köszönöm szépen! Thank you very much. Uh, I... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy valaki az árnyék jelentéstevő közül szeretne hozzászólni, bár nincsenek itt. Hogyha senki, akkor van-e valaki, aki szeretne észrevételt fűzni? Mert Joachim nagyon jó munkát végzett, de jogi, technikai nehézségek talán itt voltak éppen a legnagyobbak, bár rövid volt jelenté, rövid jelentés Senki sem szeretne hozzászólni. Sam. Személyes ügyről van szó a nemzeteségemmel tekintve. Joachim említett, kétszer is utalt az ír elnökségre. Itt eh, voltak eh, eh, hibák, vagy félreértések elszín, és voltak olyan, hogy nem történt ellenlépés az ír elnökség alatt Ön pedig említette a komplex és technikai nehézségeket, amelyek felvetődhetnek. Szerintem minden elnökségnek lehetnek ilyenek, a, és úgy nehezen tudtunk előre haladni. Most mi a reakció jelenleg azok részéről, akik érintettek a trialógus szintjén? és a kötelezettségvállalása az, az ír elnökségnek megvan a regionális bizottság irányába. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nincsenek további észrevételek. Áhim szeretne még mondani valamit. Köszönöm, elnök asszony. Amit Sean Kelly mondott, arra szeretnék reagálni. Kedves Sean, ha hallgattad volna, amit mondtam, akkor tudnád, hogy nem az ír soros elnökséget kritizáltam, hanem azt mondtam, hogy a tárgyalások vezetője még egy ilyen nehéz jog és technikai dosszié esetében is azt nem teljesíti, hogy készen állt volna arra, hogy együttműködjön a tagállamokkal. Én ezt kritizáltam, azt, hogy nagy értetlenséggel fogadtunk néhány dolgot, amire azt válaszoltak, hogyha nem értenek hozzá, akkor ne avatkozzanak bele. Úgyhogy ekkor vontuk be a jogi szolgálatot, és a jogi szolgálata az írsoros elnökségének kicsit szükmarkú. Jó, rendben, akkor a mai ülést lezárom ezzel, mert mivel holnap 10.30-ig mindent feldolgoztunk, ezért holnap 10.30-kor kezdünk, és szavazással kezdünk, úgyhogy legyenek itt 10.30-kor, köszönöm, de tényleg legyenek itt, úgyhogy az asszisztensek szóljanak, és a kollégák is a kollégáknak, hogy holnap 10.30-kor kezdünk, de majd ezt ki is küldöm még információban, tehát lezárom az ülést. Most pedig a koordinátorok ülése következik. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét. Um...